Good afternoon, dear colleagues, everybody. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Elkezdjük az ülést, reméljük, hogy a kollégák szépen lassan megérkeznek a vita alatt. Az első napi rendi pont a Eurojust 2013-as eh, évi jelentése. Itt van a jelentéstevő, Axel Foss. és én szeretnék néhány szót mondani ezzel kapcsolatban. A Lisszaboni szerződés alatt az Európai Ügyész Irodája hivatala létrejött. Az Európai Bizottság két jogszabályjavaslatot nyújtott be, és ezek a javaslatok az igazságügyi együttműködés erősítését tervezi. Annak érdekében, hogy ezt a parlamenti vitát lefolytassuk, azt kértük Michel Kozningstől, a Eurojust elnökétől, hogy jöjjön el hozzánk, és számoljon be, és mutassa be 2013-as éves jelentést, amelyet múlt héten tették közzé és aztán ezután következik egy közös vita az Eurojust Rough Regulation témában a jelentéstevőt hallgatjuk meg, és utána következik a vita. Először megadom a szót Miss Conningsnak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy megtiszteltetés eh, számomra, hogy bemutathatom eh, a jelentésünket. Eh, április 1-én, ez korábbi időpont, mint eddig az eddig, eddigi években volt. Több mint 300 kollega dolgozik a Eurojustnál, kiváló képzett és tapasztalt munkatárs, és egy ambíciójuk van, hogy visszaszorítsák az Európai Unióban a, bűn, a bűnözést, a szervezett bűnözést és a terrorizmust. Nem azért van egyre több munkatársunk, mert annyira jó dolognak tartjuk ezt, hanem konkrét célunk van Európát biztonságosabbá tenni. Különböző tevékenységekről fogok beszámolni, az Eurojust stratégiai munkájáról fogok beszámolni ma, és azt is meg fogom, fel fogom mutatni, hogy megy, mekkora kihívást jelent számunkra a Lisszaboni szerződéssel beindított jogszabályi környezetben való változás. Nos, a szervezet a súlyos bűnözés és a terrorizmus elleni harc a feladatunk. Kb. 15 percem van, hogy bemutassam ezt, és a friss másolatokat elhoztam az éves jelentésről. Általában április végére készül el az éves jelentésünk. Mi azonban úgy döntöttünk most, hogy hamarabb ide lépünk, az, eljövünk ide az Európai Parlamenthez, és bemutatjuk a jelentésünket, hiszen az elkövetkezendő hónapokban nagyon sok hívás vár ránk és önökre. Hadd mondjam el, hogy még, épp, még csak éppen, hogy véglegesítettük a jelentést, lehet, hogy vannak benne apró hibák számokban, adatokban, amelyeket nem sikerült még javítani, de a tartalom nem változik. júniusra készül el, júniusra készül el valószínűleg a fordítás a különböző nyelvekre. A Lisszaboni szerződés 85-ös cikkében eh, szerepel az a rendelkezés, mely szerint a Eurojust tevékenységét értékelni kell évente. Ezt, eh, ezt jónak tartjuk, mert nekünk is lehetőséget biztosít arra, hogy megnézzük, hogy milyen jól vagy rosszul dolgoztunk az elmúlt években, és miben javulhatunk az elkövetkezendő időszakban. Ez a jelentés a legfontosabb eszköz. De nem először vagyunk itt. Én harmadszor vagyok itt személyesen, az elmúlt beszámoló, éves beszámoló óta számos találkozót szerveztünk az Európai Parlamente. Egy évvel ezelőtt február februárban, tavaly februárban a Krim és a Libe bizottság látogatták meg a Eurojustot, és ezt nagyra értékeltük. Márciusban részt vettünk egy közös meghallgatáson, a Krim és a Libe szervezték ezt, az Európai Ügyészi Hivatal létrehozásáról, és ennek az eurojust való együttműködéséről, vagy összekapcsolódásáról, és az Európai Parlament képviselője Axel Foss is ellátogatott hozzánk nemrégiben, és interaktív párbeszédet tudtunk folytani. Ez nagyon mm, sok eredményt hozott nekünk, és reméljük, hogy neki is. Az Európa Európai Bizottsággal is együttműködünk, és folytatjuk, folytatódnak a vita, viták természetesen a tanácssal is. Ez gyakran sok témával felnyitja a szemünket, és reméljük, hogy kölcsönösen igaz ez a tapasztalat ami a Eurojust operációs munkáját illeti, 2013-ban 2,8%-kal nőtt az esetek száma, amelyekkel foglalkoztunk, tehát több esetünk volt, mint 2012-ben. Tehát 1570 hat esetünk volt 2013-ban, és 1533-ban, 1533 ban 2012 ben A folyamatosan nyomás alatt vagyunk, és az ügyészek ajtaján folyamatosan kopognak, és meg kell győznünk mindenkit arról, hogy bizony ez hozzáadott értéket jelent, hogy a Eurojust foglalkozik ezekkel az ügyökkel. Mi hidat verünk a tagállamok igazságszolgáltatási hatóságai között az, az bizalomra épülve, építve, arra ösztönözzük őket, hogy dolgozzanak, működjenek együtt, és használják ki egymás tapasztalatát és tudását. A Eurojust által ö, használt legjobb eszközöket tekintve ezek a koordinációs ülések a, az egyes hatóságok között. 206 koordinációs ülés volt 2013-ban, tehát több, mint 2012-ben. Több ügyet, minden típusú bűncselekményhez tartozó ügyet koordináltunk már. Jó volt, jó volt a részvételi arány ezeken az üléseken, és sikerült sikereket is felmutatni. A koordinációs üléseken e, a igazságszolgáltatási ügyeket, jogi ügyeket tárgyalunk meg, a Nübliszin idem ügyet például, aztán esetleg igazságszolgáltatási konfliktusokat, de mindenek felőtt információcsere, és nem csak információcserére kerül sor, hanem a lényeg ezeknek az üléseknek, hogy minden jogérvényesítési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási hatóságnak lehetővé tegyük a e, megfelelő e, eljárások lefolytatását, e, és hogy sor kerüljön esetleg az elkobzásokra, illetve egyéb Mm, esetekre. Például az elkobzás ez egy kiváló, eh, demotiváló eh, tényező a bűnözők eh, előtt. Ezek nagyon fontos eszközök, mert ezek nélkül a munkánk nem hoz olyan eredményt, mint amilyet szeretnénk. Jogi és igazságszolgáltatási bűnüldözési ügyek állnak itt a napi, vannak itt a napirenden. Arról beszélünk, hogy a a kölcsönös segítségnyújtástól elmozdulhatunk-e az kölcsönös bizalmon eh, alapuló együttműködés, igazságszolgáltatási együttműködés felé közös nyomozási, nyomozati csapatokkal, amelyeknek köszönhetően gyorsabb eh, eh, eredményt lehet elérni. Tehát 2013-ban több koordinációs ülés volt, mint 2012-ben. 2013-ban emellett 7 koordinációs központ volt, ezek a, a ez egy természetes follow-up folyamat a különböző igazságszolgáltatási hatóságok e, információ cseréjére és jogi és igazságszolgáltatási e, vélemény cseréjére e, alapul. Tehát egy napon egy, tehát egy akciós napot neveznek ki, és ugyanazon a napon kerül sor a, a házkutatásokra, az elfogatási parancskiadására, az elkobzásokra és egyéb akciókra. Eldöntik tehát, hogy mikor kerül erre sor, mi a legjobb időpont erre, és a legjobb helyszín. Ezeket az akciókat mi követjük reggel 6 órától kezdve, és figyeljük ezeknek a műveleteknek a, a, a jogi igazság eredményét. Szükség van-e szükség van-e az elfogadó parancsok kiadására, szükség van-e az ügyész részvételére, illetve szükség van egy további bizonyítékra a nyomozónak, az ügyésznek, aki foglalkozik az ügyel. Tehát valódi bűnöldözési follow-upra kerül sor. Látják, hogy az emberi, embercsempészet, az illegális bevándorlás, az szervezett bűnözés, a csalás, hamisítás terén kerül sor ilyen koordinációs központ munkára, és ez nagyon jó eredményeket hozott. Az illegális bevándorlás esete és esetében 2012-ben kezdődött egy ilyen együttműködés. Franciaország, Egyesült Királyság és Belgium működött együtt, éveken keresztül az illegális, egy illegális bevándorlási hálózatnak sikerült kurd személyeket nagyon szofisztikált struktúrával Belgiumból Franciaországba csempészni, hogy úgy mondjam. A az igazságszolgáltatási hatóságoknak együtt kellett működniük. Két koordinációs ülésre került sor. 2012 végén úgy döntöttünk, hogy egy közös gyomozati csoportot hozunk létre. 2013-ban ehhez csatlakozott az Egyesült Királyság. Az illegális bevándorlást szervezők szervezők 20-30 személyt csempésztek be naponta, 2000 eurót kellett a személyeknek ezért fizetni, és naponta végül 10 személyt tudtak becsempészni, de hogyha ezt végig gondolják, évente 4000 embert csempésztek be, ezt 2000-rel felszorozzuk, 8, kb. 8 millió eurót euróra tettek szert, ez, szert ez a bűnbanda, és ez a minimális összeg, és ez a valóság. Egy ilyen akciós napon a Eurojust koordinációs központnak sikerült 36 elfogatást kiadni, szemét elfogni, házkutatásokat szervezni, és az európai elfogató barancsokat kiadni. Na most feltehetjük a kérdést, hogy mi lett volna a Eurojust segítsége nélkül a koordinációs ülés, a koordinációs központ eh, és a közös eh, nyom, eh, nyomozati csapat nélkül. Az omnibus megközelítés lett volna az, egy másik lehetőség, de ez nem a leggyorsabb eredményt hozza. 8 millió euróról beszélünk évente, ezt meg kellett állítani. És hogyha elolvassák a jelentést, akkor látni fogják, hogy számos sok pénzre és, és javakra tettük rá a kezünket, és koboztunk el, és pontosan erről van szó. Hogyha elolvassák a példákat, látni fogják, hogy, hogy befagyasztásra, elkobzásra került sor, ezekben jó eredményt értünk el, aztán a luxusautó lopások esetében is sikerült e, eredményt elérni Litván bandák Észtországon, Lettországon keresztül több mint száz luxusautót loptak el. Ez volt az egyik legszofisztikáltabb lopásra szerveződött csoport, nagyon kifinomult módszereik voltak arra, hogy, hogy lerázzák a rendőrséget, a rendőrség helikopterekkel követte őket. A 21. században élünk, ilyen módszereik vannak, kifinomult módszereik vannak a bűnbandáknak is és az igazságszolgáltatási együttműködésnek köszönhető az, hogy sikerült felgöngyölnünk ezt a csapatot, és, és hogy sikerült az áldozatok vagy a károsítósult személyek javára visszaszerezni több mint 500 ezer euró értékű gépkocsit. 2009-ben a szakértői titkárság lehetővé tette azt, hogy felépítsük, a, a, a, összegyűjtsük azt a szükséges szaktudást, amire itt szükség van. Persze a számok fontosak, de a minőség is rendkívül fontos. Az a súlyos és szervezett bűn, bűnözés elleni harcban. Látjuk azt is, hogy hogy ez eh, milyen fontos szerepet játszott. A koordinációs üléseket eh, javítottuk, ezeknek a számát növeltük. Eh, a bűnöldözési és igazságszolgáltatási hatóságokat jogi, technikai és pénzügyi területen támogatjuk. 102 közös nyomozati csapatunk van, ez az előző évhez képest nagy előrelépés. Emellett a JIT, tehát a közös nyomozati csapatoknak külön titkársága van, és a közös, tehát ezeken az együttes üléseken ezek részt vesznek, és új értékelési mechanizmusokat dolgozunk ki. Jó munkát végeztünk-e? Jó? Mennyiben lehet ezt javítani? Mik a hiányosságok? sikerült e, biztosítani a megfelelő bizonyítékokat, és sikerült e, előrelépést elérni a terrorizmus, illetve a szervezett bűnözés ellen. És a végső eredmények a befogyasztásokban, illetve elkobzásokban mutatkoznak meg a JIT ek számára nyújtott támogatás tehát kifizetődik. A eurojust kapcsolatban az Európai Bizottság benyújtott egy jogszabálytervezetet, ezt nagyra értékeljük, amit 2009-ben elind, ami 2009-ben elindult, ezt folytatnunk kellene, és ezt intézményesíteni kellene. Azt is láttuk, hogy az Európolról született egy rendelettervezet, a jogi, technikai, operációs és pénzügyi támogatással kapcsolatban. Az egyetlen dolog, amit kérünk a jogszabályalkotótól, az az, hogy, hogy, hogy tisztán láthassunk. A, a szaktudás megvan, a kiegészítő jellege, a komplementer jellege ennek a munkának rendkívül fontos nagyon fontos, hogy a fogyasztók eh, és a a, a gyakorlók a, a szakma részére világosan fogalmazzunk, fogalmazzanak, és világos körülményeket teremtsenek. Az operációs munka működik. Ez valóban kiváló eredményeket mutathatunk ebben fel. Stratégiai tevékenységeink is vannak, számos találkozóra került sor, ezekről beszámolunk ebben a jelentésben. Két stratégiai ülést szervezünk, az egyik az ír elnökség alatt, az Európai ügyész hivataláról, a másik pedig novemberben a környezeti bűnözés témájában, és ez Emellett a csalás és hamisítás kérdése is napirendre került. A tagállami szakértők, intézményi rend, szakértők, aztán az a, a, a tudományos tudományvilága is részt vett ezeknek a stratégiáknak a kidolgozásában, és ezt az anyagot megosztottuk az Európai e, Unióban, hiszen tanácsi szinten tettük ezt közzé. Megosztjuk a jó gyakorlatokat, e, különbséget teszünk a jó és a e, rossz gyakorlatok között, és megnézzük, hogy hogyan lehet eredményeket elérni ezekkel a kezdeményezésekkel. Emellett terrorizmus ellenes stratégiai üléseket is szervezünk. 28 terrorizmus ellenes korrespondenst egyesítünk, és Európai, út, Európai, út, Európai Uniós szinten ez az információ aranybányája hiszen ezek szakértők, operációs tudással rendelkeznek, és, meg, és hajlandók és szándékukban áll megosztani velünk a legjobb gyakorlatokat. Minden évben kiválasztunk egy fontos jelenséget, egy releváns, fontos témát, amely a, a terrorizmus elleni harcban elengedhetetlen. Tavaly a a szíriai Mm, Szíriában a külföldi um, harcosoknak a kérdését vetettük föl. Természetesen az összes szakértőt összefogjuk, és ennek az eredményét megosztjuk az Európai Unió fontos szereplőivel. Emellett az utolsó pont. Van még elég idő? Emellett a legislatív munka is nagyon fontos, legislatív szempont is nagyon fontos. Hangsúlyozni szeretném az Eurojust rendelettel kapcsolatos javaslatok fontosságát mielőtt a javaslatot az Európai Bizottság megfogalmazta a eurojust kapcsolatban és az EPPO-val kapcsolatban, meghallgatták a Eurojust-ot, nagyon üdvözöljük ezt a nyitott szellemiséget, amelynek köszönhetően sikerült hozzájárulnunk ehhez a vitához. Most részt, ve, részt veszünk ezekben a vitákban, az eszmecserékben. Excel Foss jelentését is üdvözöljük, és továbbra is a szöveg alapján folytatjuk a véleménycserént. Októberben volt egy stratégiai ülésünk Hágában. Az a különböző dimenziókról beszéltünk, a bizalom kérdése, a struktúra kérdése, a Eurojust feladat megosztása, az EPPO-val való kapcsolata. A tanács weboldalán adott anyag ered, lett ennek az eredménye. A Eurojust rendelettel kapcsolatban örülünk annak, hogy proaktív szerepet vállalhatunk. Ez a legjobb út a bűnözés elleni harcban, és abban, hogy a bűnözők kedvét elvegyük a bűnözéstől. Örülünk, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is értékelik a munkánkat. Az éves beszámoló bemutatása ennek a kerete. Emellett fontos az irányítás és a struktúra módosítása. Jövő héten a, bemutatjuk a hozzájárulásunkat a kopenüléshez, és múlt hónapban sikerült többségi döntést hozni. A kollégiumban hozott döntések adják a, magját a Eurojust döntéseinek. Specifikus szerepe van minden szereplőnek, és nagyon fontos az együttműködés. Jövő héten a jövő heti ülésen világossá válik remélhetőleg a kollégium által megvitatott operációs kérdések eredményeinek, és csökkentettük a menedzsment üléseket, ez nem túl sok, évente két ilyen ülés van, a többi az mind az operációs munkára koncentrál minden ülés. Úgyhogy ezt sikerült az Executive Unitnak előkészítenie. Ami az LPPO-t e illeti, ö, operációs támogatásra, administratív támogatásra van szükségünk, de egy feltétel mellett, ez arányos kell, hogy legyen, arányos támogatás és kiegyensúlyozott támogatás azért, amiben az LPPO ö, dolgozik, az a terület, az a bűnözésnek egy nagyon korlátozott része. A, ö, Eurojust koordinációs szintje a bűncselekmények 95%-át fedi le. Köszönöm szépen a figyelmüket. <clears throat> Köszönjük szépen, Konins asszony, rendkívül érdekes volt, és most azonnal meg is adom a szót az előadónak, <clears throat> Fosszúr, hogy munkadokumentét mutassa be. Frau Vorsitzende, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék németül beszélni. Először is szívből köszönöm a az igazgatóasszonynak az éves jelentést. Köszönöm azt is, hogy el tudott látogatni hozzánk, és tulajdonképpen nagyon jó benyomást kaptam az intézmény munkájáról. Kiváló volt a beszámoló, már csak azért is, mert Igenis szükség van arra, hogy különösen a határon átnyúló eseteknél, bűncselekményeknél, terrorizmus, kiberbűnözés, gyermekpornográfia, kábítószerkereskedelem, tehát ezeknél nagyon fontos, hogy nyomon tudjuk követni. Éppen ezért nagyon pozitívnak tartom a, magát az intézményt és a munkamódszereit. Előzetesen talán azt elmondhatom, hogy sajnos nem sikerült még ebben a ciklusban a reform, az Eurojust reformjavaslatát részletesen megtárgyalni, elfogadni, ez egy munkadokumentum, és reméljük, hogy a választásokat követően majd intenzíven tudunk ezzel foglalkozni. De talán néhány dolgot, amit, dolgot e, megemlítetek, amit a munkadokumentumban felsoroltam, ami talán nem annyira világos vagy homályos. Elhangzott, hogy bizonyos dolgok az intézmények közti együttműködésben nem láthatok kristálytisztán. Nézzük először az egyes mellékletet, a rendelet javaslata azt tapasztalja, hogy az Eurojust ezekkel a a következő bűncselekményi tényállásokkal fog foglalkozni, és aztán összehasonlításként az Európai Ügyészség az Európai Ügyész dolgát is megnézhetjük, ami, ami ott szerepel. Itt ugye azt mondjuk, hogy kezdettől fogva egyfajta hatásköri konfliktus tapasztalható. Ugye nem tudjuk megmondani, hogy ki, mikor, miért felel vagy miben illetékes, úgyhogy ezért úgy gondolom szükségszerű lenne rámutatni arra, hogy Eurojustnak mi a dolga pontosan, és mi az európai államügyész feladata. A bizottságtól kérdezem, hogy talán nem lehetne ezt pontosabban, világosabban megfogalmazni. Ezen kívül egy kérdésem van még, ezen kívül, mint mondtam, tehát a bizottság felé, hogy fogunk eljárni akkor, amikor a tanácsban nem lesz átfogó többség, egy európai államügyész megválasztására. Hogyan fogunk tudni akkor megállapodni? Úgyhogy nem tudom, hogy észszerű -e ez a forma, amit most határoznak meg ebben a kérdésben a jövőre tekintve. Mi van akkor, hogyha az európai államügyész nem kap minden vagy, tagállamból támogatást? Második dolog, ami a, az Eurojust szervezetét illeti. Az elnök asszonytól azt hallottuk most, hogy ö, tulajdonképpen jól működik az Eurojust, van némi függetlenség is, amit én tulajdonképpen úgy látok, hogy nagyon jól is alkalmaznak. Két dolog kapcsolódik ez a javaslatban. Az egyik, ez az úgynevezett kollégium, hogy a bizottság két képviselője jelenik itt meg, én szerintem az eddigi szövegből, legalábbis én nem látom tisztán, hogy mi az oka annak, hogy a bizottságnak egyszerre két képviselője legyen ott. Mi az ő feladatuk, mi az ő hatáskörük. Különösen akkor, amikor az az érzésem, hogy ez a keret már most nagyon, ebben a keretben már most nagyon jól működik a munka, úgyhogy nem látom át, hogy miért teszünk most hirtelen különbséget a jelenlegi helyzethez képest miért változtatunk. Vagy az úgynevezett végrehajtó bizottságnak a bevezetése. Ebben is a bizottság egy képviselője lenne. Én nem igazán látom az okát, hogy miért olyan szükséges ez. Különösen azt nem látom, hogy egy ilyen végrehajtó bizottság nélkül nem tudná az Eurojust a feladatait elvégezni, vagy nagyon rosszul dolgozna. Én inkább azt látom, hogy ez csak bonyolítja a helyzetet. Úgyhogy hálás lennék azért is, hogyha a bizottság erre vonatkozóan elmondaná a véleményét. Én úgy látom, hogy pillanatnyilag párhuzamos struktúrát alakítunk ezzel ki, ami nem szükségszerűen nélkülözhetetlen eleme az Eurojust munkájának az operatív kérdéseket, hogyha megnézzük, akkor úgy gondolom, hogy az Eurojust hágában az Európollal együtt úgy tűnik, hogy jól együtt tud működni. Ha most még erre rátesszük az európai államügyészt is, hát úgy gondolom, hogy az lenne jó, hogyha mind a kettő, illetve mind a három egy helyen lenne, ez a munka hatékonysága miatt fontos, és hogyha eljutunk oda, hogy valóban elinduljon a munka, akkor így is kell azt ebben az irányban elvégezni. A következő kérdésemnél tulajdonképpen újra az európai államügyész szerintem nem egészen végig gondolt kérdésére utalok. Az európai államügyésznek milyen viszonya van az eurójuszthoz. Ezt valahogy világosabban kellene meghatározni egyrészt, másrészt pedig azt is, hogy a többi intézmény, az Európol és az OLAF kapcsán azt is végig kell gondolnunk, hogy a határon átnyúló büntetőjogi műk, munka hogyan, a bűnüldözés hogyan fog történni. Az elnök asszonytól, az Eurojust elnök asszonyától ezért azt kérdezem, hogy jelenleg milyen az együttműködés az olaf hogy működik ez, és hogyha lesz európai államügyész, akkor én úgy gondolom, hogy másik struktúrára lenne szükség a források hatékony felhasználásához. Pontosan ebben az összefüggésben merül fel az a kérdés is, hogy a költségvetésre mindez hogyan hat majd. Úgy látom, hogy az Eurojust jelenlegi feladatait tulajdonképpen elég jól el tudja végezni a jelenlegi forrásokkal. A mostani tervezett együttműködés az Európai Államügyésszel, ahol támogató tevékenységet is kell majd folytatnia, Nos, erre vonatkozóan elsősorban a bizottságtól azt kérdezem, hogy ennek majd milyen hatása lesz az Eurojust háztartására, költségvetésére, esetleges hiányokra, amiket okozhatna. Ugyanebben az összefüggésben kérdezem azt is, hogy hogyan lehet majd a későbbiekben a nemzeti parlamenteket az interparlamentáris ellenőrzésbe bevonni. És milyen szerepet kapnak majd a nemzeti parlamentek ebben a folyamatban. További kérdés a bizottság felé. Hogy az Eurojust rendeletjavaslatát miért vették előre? A 2002-es határozat végrehajtását megelőzően hiszen még nem teljes a végrehajtás, vannak még hiányosságok, ezeket meg kellene nézni. Úgy tűnik, hogy nem kielégítően tudtuk megtárgyalni vagy betekinteni a végrehajtás értékesítésébe. Úgy gondolom, ezt meg kellene várjunk. Az az érzésem összességét tekintve, hogy észszerű dolog lenne a büntetőjogi szinten is ezt a lépést megtenni, tulajdonképpen minden jó irányba megy, de csak akkor van igazán értelme, hogyha észszerűen sikerül útjára is indítani, megfelelő struktúrával, úgy, hogy ne legyenek párhuzamoságok, kétszeres, három, vagy akár négyszeres párhuzamoságok. Eurojust, Európai Ügyészség, OLAF, amely ugyanezzel a kérdésekkel foglalkozik, és aztán még az Europol is. Tehát úgy gondolom, hogy mindezt megfelelő alapokkal kell megfelelő hatásköri elhatárolással vázolni. Szóval üdvözlöm ezt az egészet, de úgy gondolom, hogy azért néhány dolgot még finomítani kell ahhoz, hogy mindenki világosan tudjon dolgozni. Hát, vielen Dank, Herr Voss. Köszönöm szépen, Fosz úr. A bizottsághoz fordulok. Karácsa Bild kollégának adom meg előtte a szót, és önnek van a látogató csoportja is a teremben, őket üdvözöljük. Köszönöm, Axel már sok mindent elmondott, és örülök annak, hogy ennyire egybesik a véleményünk. Támogatom Axel jelentés tervezetét. Üdvözlöm az Eurojust elnökét, örülök a beszámolójának. Azt hiszem, hogy sokkal plastikusabban el kell magyarázni a tagállamoknak, hogy az európai szintű együttműködésnek milyen hozzáadott érték említette a közös nyomozói csapatokban a kölcsönös bizalom kérdését. Nos, Svédországban az igazságügyi szervek beszámoltak arról, hogy hogyan működnek együtt önökkel, illetve hogy ennek az együttműködésnek milyen sok pozitívuma van. Sokan azt gondolják, hogy mivel az igazságügy tagállami kérdés, a tagállami hatóságok foglalkoznak ezekkel a dolgokkal egyedül. Aztán ott van a reform javaslat. A, ugye egyre, egyre több, egyre inkább fejlődik, fejlődnek a nemzetközi csoportok. Mi a helyzet a pornográfiával, a gyermekpornográfiával, ezzel, ezzel ellen hogyan küzdenek, aztán ott van még a bevándorlás, illegális bevándorlás problémája is. Mi lenne a legjobb fellépési módszer? Hol, hogy lehet az Eurojust hatékonyabb? Tehát szerintem nagyon komoly szükség van erre a, erre a reformra. Hogyha létrejön az Európa Ügyészi Hivatal, egyébként nem támogatjuk ezt, vannak olyan tagállamok, amelyekben, amelyek ebben nem kívánnak részt venni. Tehát azt szeretnénk, ha lenne egy erős Eurojust, egyrős lenne az együttműködés ilyen kérdésekben, ezt szeretnénk reformálni, megerősíteni. Fölmerül azonban a kockázat, hogy nem lesznek hat, jó hatással egymással az ügyész hivatal és az Eurojust. Azon országok, amelyek nem vesznek részt az Európai Ügyészi Hivatalban, vajon lazább együttműködésben lesznek majd az Eurojuston keresztül, vagy hogy fog ez kinézni? Ugye jelenleg egy elég korai fázisában állunk a vitának. Szeretnék, hogyha az Eurojust a lehetőleg erőteljesebb lenne, és jó lenne, hogyha bármi is történik az ügyészi hivatallal, az nem gyengíteni az Eurojuston belüli együttműködést, illetve az operatív munkát. fontos lenne, hogy ezt leszögeznénk. Ugye itt jogalkotásról van szó, erről lesz majd egy rendelet, úgyhogy nagyon világosan kell látni, hogy ki mit tesz, kinek mi a hatásköre, és hogy mi lesz majd az Eurojust-tal ezután. Remélem erre, erre ezekre a kérdésekre megkapom a választ. Köszönöm. A bizottság felé fordulok. Vajon ki képviseli a bizottságot? Parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Nagy öröm számomra itt lehetek. Fosz úr kérdésére próbálok válaszolni. Nagyon pozitív az véleményünk a jelentésről, a jelentés tervezetről. Bizonyos kérdéseket írásban is megkaptuk, úgyhogy nyilván írásban adjuk meg majd ezekre a választ is a szokásos határidővel. Az első kérdés a hatáskörök, a kompetencia kérdésköre, tehát az Eurojust és a, a, az ügyészi hivatal hogyan osztja meg a munkát. Ez rendkívül fontos, hogyha az ügyészi hivatal kompetensi kérdésben, akkor az Eurojust onnan kilép, erről szól majd a rendelet. De az Európai Unió pénzügyi érdekei elleni büntetek esetében, ez egyébként benne van a függelékben, ebben az esetben az Eurojust továbbra is kompetens, itt az ügyészi hivataltól visszavehetnek ügyeket a tagállami hatóságok, és ahol a hatóságok, a nemzeti hatóságok lesznek kompetensek, hogy nyilván megint az Eurojustra is hárul némi szerep. Tehát amint, amint a nemzeti hatóságok kezébe kerül egy kérdés, az Eurojust kompetens lesz. Ez azt jelenti, hogy azon tagállamok, akik, a, akik az ügyészi hivatal felállításában nem vesznek részt, azok szokásos szerepüket látják el az Eurojustnon belül. Nos, az ügynökségekről szóló közös megközelítésben megegyezett a három Európai Uniós intézmény, tehát a bizottság, a tanács és a parlament, és ugyanez igaz, az igazgató tanácsa is az Eurojust esetében ott ül az Európai Bizottság egy képviselői. Ami az Olafra vonatkozó kérdést illeti, egyetértünk önnel, itt egyértelmű rendeletre, illetve egyértelmű szabályzatokra van szükség, szabályokra van szükség, hogyha ezzel kapcsolatban kételjeik vannak, akkor nagyon szívesen válaszolunk. Nézzük a Eurocsasz költségvetését, milyen hatással lesz az ügyészi hivatal feláll, felállítása erre. Hát ez attól függ, hogy mekkora lesz az ügyészi hivatal, de attól is függ, hogy milyen feladatokat fog ellátni az ügyészi hivatal lehet mindennek hatása az Eurojustra, és hogyha lesz hatás, akkor ez nyilván a költségvetésben is megjelenik. Mi is szeretnénk, hogyha az Eurojust a jövőben is nagyon erőteljes lenne, tehát nyilván az ügyészi hivatal felállításra nem szabad, hogy károsan érintse az Eurojustot. Két olyan szervezetre törekszünk, amelyek kiegészítik egymást. Ezek lennének a legfontosabb dolgok, amiket el szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm. Konstantopoulos úr következik a görög elnökség nevébe. Köszönöm. Az, a tanács görög soros elnökségének nevében szeretnék köszönetet mondani Kolinszk asszonynak. megköszönöm a jelentéstevő úr véleményét is. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy Konings asszony és Fossz úr véleményét is figyelembe veszi majd a görög elnökség a ügyészi hivatal felállításáról és az Eurojust-tal foglalkozó munkacsoportokban. A görög elnökség kezdetétől fogva nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk mindkét jogszabálytervezetnek, az Eurojustról szólónak is, az Eurojust reformjáról szólónak is, illetve az ügyész hivatal felállításáról szólónak is. A közösség pénzügyi érdekének védelme rendkívül fontosak az elnökségünk számára az is köztudott, hogy a rendelet tervezett, amely a bűnügyi igazságszolgáltatásban folytatott együttműködésről szól, 2013-ból származik. A 85-ös cikk volt ennek a jogalapja, és az a célja, hogy hatékonyabb legyen az Eurojust, és operatív hatékonyságát próbáljuk növelni, Erről szó volt a tanácsi munkacsoportban, még a litván elnökség alatt közölött az erről szóló vita 2013. szeptemberében, és remélhetőleg a szöveg első átvizsgálását be tudjuk fejezni 2014 közepére. Tehát pozitívan állunk hozzá a szöveghez, de vannak olyan dolgok, amelyeket még tisztázni kell. Korábban is említettem, az Eurojustról szóló tervezett prioritás számunkra. Ennek a munkacsoportnak, amely ezzel foglalkozik, öt ö, ülése van. Összesen kettő már lezajlott, április 7-én lesz a következő, és aztán június 7-én és 13-án is lesz még ilyen munkacsoporti ülés. Amikor is, az egy, az egyik június ülésünkön, ülésünkre meghívtuk az Eurojustot is. Szeretnénk tehát az Eurojust, Eurojust véleményét első kézből hallani. Reméljük, gyümölcsöző lesz az az ülés is. Említettem már, hogy a görög elnökség úgy véli, hogy ez a kérdés szorosan kapcsolódik az ügyész hivatal felállításához. És ebben a témában 14 munkacsoporti ülést tervezünk. Azt hiszem már ez önmagában is tükrözi azt, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonítunk ennek a kérdésnek. A munkacsoportokban a mai témákról is szót fogunk keríteni a jövőben. A 36-os cikk bizottság keretén belül fog ez megtörténni. Nagyon fontos, hogy megfelelő jogalapot teremtsünk, kielégítsük a tagállamok aggájait, illetve azokra a dolgokra is gondolni kell, amelyeket ma hallottunk Onyx asszonytól és Fosszúrtól. Szeretném megköszönni ezt a két véleményt, nagyon sokat segítenek ezek minket munkánk, további munkánkban. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Konings asszony, kérem válaszoljon. Kérem, röviden, rövid választ várunk öntől. Ezt figyelmeztetésnek veszem, úgyhogy fegyelmezett leszek. Köszönöm ezeket az érdekes véleményeket és pozitív véleményeket. Osztjuk agályaikat. Úgy véljük, hogy semmilyen átfedést nem szabad megengedni a jogalkotás szintjén. A partnerségekre, az együttműködésre szükség van, de hogyha most az átfedéseket el lehet kerülni. Az Europol, az Eurojust és a ügyész hivatal vizsgálatáról beszélek most. Jó lenne ezeket külön-külön vizsgálni. Azt kell elérni, hogy mindenki a legoptimálisabb körülmények között végezhesse el a munkáját. Hogyha most ezt elrontjuk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon komoly lehetőséget felosztottunk el. Mindenkit arra kérek, hogy párhuzamosan olvassa ezeket a, ezeket a rendelettervezeteket, és ahol átfedésre van lehetőség, kérem azt vizsgálják felül, hogyha átfedések valósulnak meg, az azt jelenti, hogy a, hogy a gyakorló igazságügyi szakértők munkáját nehézítjük meg. És pontosan ezt kéne elkerülni. hogyan szeretnénk az ügyészi hivatalt segíteni, bármilyen módon szívesen támogatjuk őket, a szaktudásunkkal, jogi vagy technikai tudásunkkal szívesen segítjük az ügyészi hivatalt, administratíve is, de a nemzeti igazságügyi hivatalok munkáját semmilyen módon nem lehet megnehezíteni. Ezt nem tudjuk elfogadni, a hatékony szolgáltatást szeretnénk, hogyha megfelelően fel akarjuk venni a harcot az a szervezett bűnözés ellen, akkor ezt nem tehetjük meg. Az elmúlt tíz évben láthatjuk, hogy egyre növekszik az ügyek száma, évente 6 százalék, de azt jelenti, hogy tíz év alatt ugye 60 százalékkal nőtt az ügyek száma. 2013 óta saját költségvetésünkből álljuk a költségeket, tehát a közös nyomozati csoportok esetében ezt mi fizetjük. Arról is döntés született, hogy a következő években az összes ügynökségnek csökken az emberi erőforrása, de több munkát kell ellátniuk. Nos, hogyha nem vagyok sem, sem bűvész, sem pedig matematika, matematikus, de nem tudom, hogy nulla a költséggel hogyan lehet támogatni egy ügyészi hivatalt. Az biztos, hogy nőni fog az ügyek száma, az is biztos, hogy kevesebb lesz az emberi forrásunk, az is biztos, hogy több feladatunk lesz, hogy ebben bárki segíteni tud minket, szívesen vesszük. Jó, támogatunk szívesen, de jó lenne, hogyha a tagállami jog, igazságügyi hatóságok munkáját a jövőben is ugyanúgy tudnánk segíteni, mint eddig. Ők is ezt várják tőlünk. Köszönöm. Köszönöm, Konix asszony, mondja az elnök. Köszönöm, hogy ide látogatod. Úgy látom, Fosszúr nem kér szót, ezért hálás vagyok, mert a folyosón várakoznak már a miniszterek. Köszönjük, Axel. Akkor hívjuk be a minisztereket.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 Atanasio úr, igazságügyminiszter, valamint az átláthatóságért és az emberi jogokért felelős miniszter, Michélakis belügyminiszter és Dan Diaz, a közrendért és a polgári védelemért felelős miniszter. De Dan Diaz úr nem tudott eljönni más elfoglaltsága miatt, más ateni elfoglaltsága miatt, három miniszter a saját tárcáját mutatja be, és ezekről számol be, és azt is kérjük tőlük, hogy a LIBE tagjai tájékoztassák a 2014. március 3-ai 4 ei tanácsülésről, és mutassák be a szakbizottságnak a tanács álláspontját az Európai Parlament állásfoglalásával kapcsolatban a tömeges lehallgatásokról. Örülök, hogy itt vannak, nagyon nagy megtiszteltetés volt önökkel együttműködni, nagyon jó volt az együttműködés, és azonnal meg is adom a szót jó úrnak. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom önöknek azt a munkát, amelyet a görög elnökség alatt végeztünk az első három hónapban. a érzékeny és fontos kérdésekben, amelyek a bel és, a külügy, bel és az igazságügyi együttműködést illetik és nagy örömünkre szolgál, hogy tájékoztathatjuk önöket ezekről a témákról. A legutóbbi tanácsülésen, bel- és igazságügyi tanácsülésen, március 4-én a tanács elnöksége beszámolt egy egyezményről, amelyet az Európai Parlamenttel kötöttünk az euró és más valuták hamisításának megakadályozásával kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy ezt a jogszabályt hamarosan el tudjuk fogadni, hogyha az Európai Parlamentben a szavazás megtörtént, és a miniszterek tanácsa ezt jóvá hagyta. Ez az irányelv tervezet a 2000 per 383-as jogszabályt dolgozza át és helyettesíti, és a legfontosabb célja ennek az euró védelme és más valuták védelme a hamisítás ellen, hamisítással szemben. Emellett lezártuk az irányelv, azt az irányelv tervezetet, amely az európai nyomozati parancsok kiadására vonatkozik, illetve az elkopszás az Európai Unióban bűncselekmények által szerzett javak elkopszásával kapcsolatos irányelvet, illetve el, jóváhagytunk egy javaslatot, amely az európai nyomozati parancsokat illeti bűnügyi esetekben. Ez egyszerűbbé kívánja tenni az eszközök elkobzását és visszajuttatását a szervezet és a határon átnyúló bűncselekmények során. A további eseményeket illetően az informális tanácsülésen 2014. januárjában Aténban, illetve a Koreper két ülésén további témák megtárgyalására került sor. A az igazságügy miniszterek a márci, márciusi tanácsülésen az Európai Bizottságtól tájékoztatást kaptak a legfontosabb bizottsági közleményekről, amelyek az, az belős igazságügyi témákat illetik. Az elnökség úgy döntött, hogy megvizsgáljuk azokat az ügyeket, amelyekben előrelépést kell elérni. És a júniusi tanácsülésre betültjük ezeket. Ami az adatvédelmi szabályozást illeti, az igazságügy miniszterek azt mondták, hogy támogatják az általános irány, irányt, és az az 1-es, 2-es és 4-es fejezetben speciális rendelkezésekben állapodtak meg, az 5-ös fejezetet pedig tovább kell mélyíteni és finomítani az adatvédelmi munkacsoport munkájával. Ami az adatvédelmi irányelvet illeti, arról tájékoztattuk a minisztereket, hogy beszéltük erről a kérdésről a közös bizottság ülésén, az Európai Ügyészi Hivatal kérdése is felmerült, és arra tájékoztattuk a, tanács, és tájékoztattuk a tanácsot arról a munkáról, hogy, amely ezen a területen folyt, legislatív munkáról, és emellett három dolog merült még fel. Az első annak a lehetősége, hogy hogy egy kollégiumot hozzunk létre, amelyet támogatott a kollégák nagy része, de a lényeg az, hogy ez független legyen és hatékony. A második kérdés az EPPO munkájával és kompetenciájával foglalkozik. A legtöbb miniszter hangsúlyozta, hogy azok a kérdések, amelyek kevésbé fontosak a nemzeti szint kihagyásával oldódjanak meg. Harmadszor pedig az eljárási garanciákról is beszéltünk az áldozatok számára, ami az eljárási, a kiskorúak számára nyújtott eljárási garanciákat illeti, már említettük, hogy három munkacsoport ülésre került sor, és a tanácsot arra kértük, hogy három témában adjon orientációt, a, a hatály, a a kiskorúaknak a magánszférához való joga és az ügyvédi, segít, ügyvédi támogatáshoz való jog. Nagyon sok munkát végeztünk tehát, az Európai Parlamenti segítségünkre volt ember, és további kérdéseket szeretnék felvetni, amelyek az önök szakbizottsága számára fontos. Először is az bel- és igazságügyi területen további fejlemények, a Stockholmi program továbbra is egy nagyon hasznos iránymutatás, arra vonatkozóan, hogy az Európai Uniónak milyen kötelezettségeket kell vállalnia, és erőfeszítéseket kell tennie. A a szerződés 68-as cikkének köszönhetően a tanács úgy fogalmazott, hogy a következő stratégiai iránymutatásokat 2014. júniusában határozza meg. Aténban volt egy ülés januárban, itt egyeztetésre került sor a Koreperrel, illetve, a, illetve márciusban volt egy igazságügyi tanácsi ülés, és itt már megfogalmazásra kerültek a legfontosabb gondolatok. Emellett, ami az Európai Bizottságot illeti, itt két közleményt fogalmazott meg, az Európai Bizottság március 11-én, és az Európai Parlament pedig egy állásfoglalást adott ki a stokholmi programmal kapcsolatban. És úgy értelmezzük közösen, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a a jogszabályalkotás minőségére, nem pedig a mennyiségre. A Hellén elnökség tehát igyekszik ezeket a fejleményeket erősíteni, főleg ami a júniusi tanácsi ülésre való felkészülést illeti. Most pedig a legislatív csomagra szeretnék rátérni a személyes adatok védelme témájában. A Hellén elnökség nagy előrelépést ért el, nagy erőfeszítéseket tett ezen a, ebben a témában. Az elmúlt években legislatív módosításokra került sor ez ebben a témában számos módosításra a tanácsban. Csak 2014-ben majdnem 50 munkacsoportülés volt, amelyek teljes mértékben ezen két jogszabály megtárgyalására koncentráltak. Március 12-én az Európai Parlament megszavazta a, ezt a, az irányelvet és állásfoglalást. A tanács még nem kezdte meg a tárgyalásokat erről, mégpedig a következők miatt. Mindennek a legislatív aktus természetéhez van köze. Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy rendelettervezetet nyújt be, hogy a 95-ös irányelvet helyettesítse ezzel. Persze az Európai Bizottságnak megvolt erre az oka, hogy rendeletet válaszol, rendeleti formát válassza meg, Emellett a személyes adatok védelme horizontális kérdés, amely szinte minden, az élet minden területére kihat. Ez azt jelenti, hogy a 1995-ös irányelv hatája ez nagyon sok jogszabályalkotási területre hatással van. A Hellén elnökség az személyes jogokra vonatkozó pontokat fogalmazott meg. Március elején a bel- és igazságügyi tanácsülésen megerősítettük támogatásunkat a rendelet területi hatáját illetően, illetve az adatátadás illetően, ami az ötös fejezet. Ez megfelel azzal az állásponttal, amelyet Aténban az informális tanácsülésen januárban fogalmaztunk meg. Az 1-es, 2-es és 4-es fejezet az adatok átadhatóságára, személyes adatok átadhatóságáról és a profil készítésről szól. Emellett technikai szinten is megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Ezek a kérdések nagy fontosságot, nagyon fontosak a digitális belső piac tekintetében. Szeretném megemlíteni azt, hogy egyetértek a parlamenttel abban, hogy új keretre van szükség az adatvédelem, személyes adatok védelme területén, és ezt nem szabad összekeverni azzal, ami tagállami szinten már megvalósul, és ez az Európai Unió intézményeire is ki kell terjeszteni. A Reding asszony egy releváns javaslatot ígért ebben. Ezekkel a kérdésekkel csomagként foglalkozunk. Dánia, Ciprus és Litvánia előttünk foglalkoztak ezzel a kérdéssel, nagy fontosságot tulajdonítottak ennek, és eh, ami az irányelvet illeti, világos, hogy egyes tagállamok aggodalmukat fejezték ki bizonyos alap politikai források miatt, azonban el kell mondanunk, hogy semmi vita nem volt a tanácsban nem merült föl a tanácsban az, hogy az irányelvvel kapcsolatos munkánkat megállítsuk, fel, felfüggesszük. Az ezzel kapcsolatos híresztelések nem igazak. Arról is szeretném biztosítani önöket, hogy a tanács, ugyanúgy, mint a parlament, egyértelműen tudatában van ezeknek a, ezen javaslatok fontosságának. A Hellen elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy minél hamarabb bezárja a tárgyalásokat. Most néhány szót hadd szóljak a Morász jelentésről, a polgárok tömeges megfigyeléséről. A Hellén elnökség természetesen aggódik, ezen ö, tömeges lehallgatási ö, programok ö, miatt, amelyeket az ö, ö, Egyesült Államok indított, és amelyek a személyes adatokat és a magánszférát veszélyeztetik. Ö, tudjuk, a különböző intézmények hogyan reagáltak erre. A LIBE szakbizottság ezen a területen egy tanulmányt készítetett, a tanács, tagállamok és az Európai Bizottság egy közös adhok magas szintű munkacsoport hozott, csoportot hozott létre az Egyesült Államokkal, amely legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy megvizsgálja ezeket a tevékenységeket, amelyek hatással vannak az Európai Unió polgáraira. Ezen adhok munkacsoport elnökei, elnöke fontos munkát végez. Az Európai Bizottság is kiadott egy közleményt azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet a bizalmat visszaállítani az adatáramlás biztosítására az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Nagyon sok munkát végeztünk már a témával kapcsolatban. A Morales jelentésből is kitűnik ez. Gratulálok Morales úrnak és az árnyék jelentéstevőknek a kiegyensúlyozott jelentéshez. Ez a jelentés, mint ahogy mondtam, kiegyensúlyozott, és meg felmutatja a legfontosabb fellépési lehetőségeket, és azokat a területeket is, ahol nem kell reagálni. Aztán a HBS corpus, az alapjogok védelme tekintetében a legfontosabb cél a bűnő, elkövetőkkel szembeni védelem, illetve az államhatóságok által elkövetett visszahatós, visszaélések elleni véli, védelem. Nem fogok eh, kitérni eh, azokra az etikai kérdésekre, amelyek felmerültek, hiszen a morális jelentésből tudjuk, hogy ezeket még a tanácsban eh, meg kell vitatni. Egyes ajánlásokban az EU és az USA között az Európai Uniónak kell Mm, reagálnia. Ugyanez érvényes a Safe Harbor eh, megegyezésre. Mi támogatjuk az Európai Bizottságot abban a folyamatban, amely most eh, megkezdődött, és további kapcsolatot eh, feltételez az Egyesült, kapcsolatfelvételt feltételez az Egyesült Államokkal. Bizonyos területeken sikerült előrelépést elérni a Safe Harbor területén. Az önök, az önök jelentése egyértelműen mutatja azt, hogy a megerősített monitoring folyamata, folyamatáról nem ö, folyt demokratikus vita, és üdvözöljük azt a vitát, amely az Európai Parlamentben folyt le. Emellett a demokratikus párbeszédben is érdekeltek vagyunk, amely az Atlanti óceán másik oldalán folyik. Obama elnök által beind, létrehozott bizottság vitái nagyon hát heves, heves véleménycseréhez vezettek. Az NSZ által gyakorolt tömeges megfigyelés európai polgárokkal szemben természetesen nagyon aggasztó. Itt az alapjogok veszélyeztetésére kerül sor, és mindemellett a legközelebbi szövetségesünkről van szó, akik terrorista és egyéb támadások ellen kívánják a hazájukat megvédeni. Általánosságban az a tagállamok az egyenlő elbánást támogatják, tehát az EU és USA polgárainak, polgáraival kapcsolatos egyenlő elbánást, ugyanolyan szintű védelmet kívánnak biztosítani mind a két terület országa, polgárainak. Emellett az arány, arányosság elvének is meg kell valósulnia az adatgyűjtés során. Ami az LPPO-t e illeti, elnézést kell kérnem, önök is látják, hogy nagyon sok téma tartozik az én tárcámba, de hát próbálok rövid lenni. Ami az, az Európai Bizottság javaslatát illeti, az EPPO-val, tehát az Európai Ügyészségi Hivatallal kapcsolatban, ez most folyik ez a vita 2013. szeptember óta, nagyon konstruktívak a viták. Ezek a viták az EPPO struktúrájára vonatkoznak, illetve kompetenciáira. A Hajlén elnökség elkezdte megvizsgálni ezeket a javaslatokat, figyelembe véve az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek véleményét. Most pedig néhány szót szólnék a korrupcióról. Üdvözöljük az Európai Unió korrupció elleni jelentését, hiszen ez egy észszerű eszköz a korrupció elleni harchoz, és jelentős szintű, magas szintű normákat határoz meg a harchoz. Sőt, az, hogy az Európai Unió csatlakozott a korrupció ellenes országok Gréko csoportjához, ez javítja a lépéseinek a hatékonyságát is. Reméljük, hogy a bizottság gyors tempóban erre vonatkozó konkrét javaslatot is be fog terjeszteni. Az eljárásbeli jogokról már beszéltem, gyermekek eljárásbeli jogairól, most néhány szót a jogállamiságról. A tanács, az igazságügyi és belügyi tanács 2013. június 6-án következtetéseket fogalmaztatott meg, amelyekben felhívta az Európai Bizottságot arra, hogy indítson párbeszédet, vitát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a szisztematikus problémákat megoldani. Röviden szeretném azokat a pontokat megemlíteni, amely a Júri Szakbizottságot illeték. A polgárügyekben való bírói együttműködés rendkívül fontos. Igazságügyi együttműködés. Ez azt jelenti, hogy most van végre egy olyan tér, ahol az emberek szabad mozgása, a kölcsönös elismerése mellett tény az is, hogy a bíróságok is együttműködhetnek. A márciusi, már, 2014 márciusi talács ülésen tájékoztatta az elnökség a tanácsot arról, hogy az Európai Parlamenttel megállapodást kötöttünk az Európai Számla Megőrzési Parancsról és a polgári ügyekben a határon átnyúló vagyoni visszatérésekről visszatérítésekről. Ezen kívül tájékoztattuk a tanácsot arról is, hogy az Európai Parlament Júri Szakbizottsága elfogadta annak a jogszabálynak a végleges szövegét, amely a polgár és kereskedelmi ügyek határozatainak kölcsönös elismerését jel, eh, jel, tartalmazza, ez az úgynevezett Brüsszel egy szabályozás. A márciusi tanácsülésen pedig tájékoztattuk a minisztereket arról, hogy milyen fejlemények vannak a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó irányelvben. Végül pedig az Európai Bizottság benyújtotta a módszertan, egy, benyújtott egy módszertant és egy a 2013-as eredménytáblázatnak a legfontosabb következtetéseit. Jóvá hagytuk az ülésen a tanács következtetéseit, a kereskedelmi és polgári jogállami rendszerekre vonatkozóan is. Nos, elmondhatom ezt követően, hogy nagy érdeklődéssel fordultunk a közös európai kereskedelmi jogra vonatkozóan is, amely a tanácsi következtetés a 2012-es tanácsi következtetésekre épül, és figyelembe vette az Európai Parlament javaslatát is. Az utolsó, amit pedig meg szeretnék említeni, az az igazságügyi eredménytáblázat, ponttáblázattal kapcsolatos, és az európai szemeszterben az igazságügyi kérdések nagyon fontos a jól működő igazságügyi rendszer. Az igazság és belügyi tanács március 14-i ülésén elfogadta azokat a következés, következtetés tervezetet, amelyet a görög elnökség nyújtott be a tagállamok kereskedelmi és polgári jogrendjére. Értékeltük a nemzeti jogrendeket, ezen kívül tudomásul vettük azt a tényt, hogy március 17-én a bizottság egy közleményt adott ki erre a területre vonatkozóan. Most nem szeretnék további elemeket megemlíteni, pusztán kitérnék a, a 36-os jegyzőkönyv, a, szerz, a szerződés 36-os szerződésének tízes cikkére vonatkozó alkalmazása. Ez a cikk öt éves átmeneti időszakot ír elő az átültetésre, ami 2014-ben telik le. Az addig terjedő időszakban az igazságügyi tanács és az Európai Bizottság nem lesz abban a helyzetben, hogy a tagállami jogalkotást ellenőrizze. A tízes cikk azt is jelez, e, tartalmazza, hogy az Egyesült Királyság opt kilépett az igazságügyi tanács határozata alól ebben a kérdésben. Az Egyesült Királyság néhány e, aktushoz azonban csatlakozik. az átmeneti időszak végéig ezeket a kérdéseket az elnökség még megkívánja tárgyalni. Fontos, hogy elkészítsük a, a harmadik pillére vonatkozó listát, katalógust, amely az eszközöket tartalmazza, Mm, azzal összefüggésben, hogy az Egyesült Királyság 2014. január 1-től nem csatlakozik eh, a, a közös igazságügyi tanácshoz. Reméljük, hogy eh, ennek segítségével sikerül már korán következtetéseket, jelentést készíteni. Köszönöm a figyelmüket, és eh, minden jót kívánok a következő választásokhoz. Köszönöm szépen, Antabasio úr, és meg is adom a szót Mihelakis úrnak, belügyminiszternek. Ευχαριστώ πολύ. Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περίοδο ιδιαίτερα... Köszönöm szépen én is. Szeretném én is üdvözölni Önöket ebben a rendkívüli időszakban. A pénzügyi válság rengeteg tagállamot érintett, és teljesen új helyzetet teremtett, mind a gazdasági, mind a politikai szférában. A szociális kohézió, társadalmi összetartozás nagyon fontos célkitűzés, ugyanakkor az Európai Unió külső határain lévő tagok minden nap aránytalan bevándorlási hullámnak vannak kitéve. A jogalkotási időszak vége felé közeledve sem enyhül ez a nyomás. 2014-ben a harmadik több éves igazságügyi és belügyi programot fogjuk befejezni, ezért a görög elnökség intenzív formában próbálta az Európai Unió stratégiai útmutatóját meg fogalmazni, annak érdekében, hogy az Európai Tanács még ez év júniusában azt elfogadhassa. Már az előzetes viták, az informális minisztertanácsi ülés Aténben azt mutatta, hogy az önök szakbizottsága is ezzel kapcsolatban kifejtette, milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek a kérdésnek az országok, tanulmányozták az Európai Bizottság javaslatát, amelyet 2014. március 11-én fogadtak el. Úgy gondolom ez az egész folyamat jelentős mértékben járul hozzá a következő stratégiai útmutatókkal, amelyet a tanács a következő júniusban fog elfogadni. Ugyanakkor a legális migráció alakulásával kapcsolatban már kaptak januárban összefoglalót, de hadd számoljak be a következőkről. A görög elnökség hálás az Európai Tanácsnak és Parlamentnek, hiszen megállapodást kötöttek az, a, az időszakos munkavállalókra vonatkozóan. Ez egy rendkívül fontos irányelv, hiszen ez az első európai szintű jogszabály, amely harmadik országbeli alacsony szakképesítésű munkavállalókra vonatkozik. Köszönöm Moraes úrnak, az előadónak, valamint a foglalkoztatási szakbizottság előadóinak, Koferáti asszonynak és Szárkesz kollégának. A görög elnökség és én magam is szeretnék köszönetet mondani mindannyiuk munkájáért, amelyet velünk együtt végeztek. Különösen a, a vállalaton belüli kihelyezések munkájával kapcsolatban. Mint önök is tudják, a harmadik országbeli állampolgárok befogadására vonatkozó harmonizációs tevékenység, a, ennek a, a, a vállalaton belüli áthelyezéseknek a témája rendkívül fontos a munkaerőpiacon olyan keretet sikerült ezzel létrehoznunk, amelyel elkerüljük az emberek kizsákmányolását, és elkerüljük azt is, hogy alacsony jövedelmű munkavállalók nagy mennyiségben áramoljanak be az EU területére. Az Európai Unió tehát vonzóbbá válik a vállalaton belüli áthelyezettek, áthelyezettek számára, és egyben segíti az Európai Unió versenyképességét és gazdasági növekedését is. Nos, mindez igen kemény munka eredménye volt, az összes érintett féleben kiegyensúlyozott formában vett részt. Garant garanciát sikerült nyújtani a munkavállalók érdekeire is. Néhány dolgot szeretnék még megemlíteni azokkal az aggodalmokkal kapcsolatban, amelyet az Európai Parlament néhány tagja, különösen a foglalkoztató szakbizottságban fogalmaztak meg. Aláhúznám, hogy ez a kompromisszum, amiről beszélünk, kiegyensúlyozott, sőt, szerintem foglalkozik mindenki aggodalmával. Amennyiben ezt a kompromisszumot nem sikerül az Európai Parlament plenárisan elfogadni, akkor az azt jelenti, hogy bonyodalmak fognak abból adódni. A megállapodás nagyon kemény tárgyalások, nagyon kemény kompromisszumok eredménye, és um, a, a tanácsal ez az, a, ez az, amit a tagállamok el tudnak fogadni, és nem fognak ezen változtatni, még a második olvasatbeli eljárás esetében sem. Ezek alapján a görög elnökség őszintén reméli, hogy az Európai Parlament áprilisi plenáris ülése megszavazza ezt a kompromisszumot, amit együttműködve, az önök szakbizottságával együttműködve fogalmaztunk meg. Szeretnék külön köszönetet mondani a szakbizottság előadójának, Jakolina úrnak nagyon keményen dolgozott és jól együttműködött az elnökséggel a kompromisszumokért. Végül pedig A kutatók és diákok irányelvére vonatkozóan a görög elnökség örömmel jelentheti, hogy intenzív, erős tempóban folytatja a tárgyalásokat, amelyeket az ír és a litván elnökségek idején kezdtek meg. Rengeteg ülést terveztünk a vonatkozó munkacso- tanácsi munkacsoportokkal, annak érdekében, hogy előmozdítsuk ezt az ügyet. Azért dolgozunk, hogy a tagállamok és a tanács olyan áll, a lehető legvilágosabb álláspontját tudjuk megfogalmazni, különösen azokra a kérdésekre vonatkozóan, amik még nyitottak és aggályosak. Az irányelv hatája, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos cikkek, valamint a mobilitás cikkek, amit tulajdonképpen a, ennek a ö, jogszabálynak a többletértékét jelenti. Szeretnék köszönetet mondani Wikström asszonynak, kedves Cecilia, önnek, mert nagyon sokat dolgozott személy szerint is ezért az eredményért, amit most látunk. Végül pedig még tájékoztatnám önöket egy nagyon fontos legutóbbi fejleményről, aminek tulajdonképpen fontos üzenete is van a migráció általános kezelésére vonatkozóan. az Európai Unió és tagállamai megállapodást írtak alá migrációról és mobilitásról Tunéziával. Nos, ez a megállapodás támogatja azt a párbeszédet, amely a migránsok tranzit és származási országaival is folyik. A földközi tengeri térség az Európai Unió számára kiemelt jelentőségű az együttműködés szempontjából. Az elnökség intenzívebbé kívánja tenni a párbeszédet további harmadik országokkal, akik partnerek migrációs kérdésekben. Végül pedig a tanács az Európai Bizottság értékelését követve következtetéseket fogalmaz meg arra vonatkozóan, ami a migráció és mobilitás globális megközelítése. És természetesen az európai választások közeletével szeretnék önöknek minden jót kívánni, sok sikert azok, akik újra jelöltetik magát, magukat. Köszönöm. Very much, Mr. Mihalakis. Köszönöm szépen, Mihalakis úr. Most George Ellis úr következik. Kiri Euróvulevtes, Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök asszony, Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a görög elnökség nevében, hiszen az Európai Parlament mindent megtett azért, hogy a több éves pénzügyi keretet igazságügyi, illetve belügyi kérdésekben véglegesíteni tudjuk. Négy rendeletet fogunk elfogadni, majd ezzel kapcsolatban a mezőgazdasági miniszterek tanácsán április 14-én, a napirendi pontként. Nos. Fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió külső határán nagyobb hatás, nagyobb nyomás nagyon nyomás gyakorol a bevándorlási probléma az ott elhelyezkedő országokra, és ezek az országok ugyanakkor belügyi problémákkal is küzdenek. A görög elnökség a közös európai menekülügyi rendszer megvalósításán dolgozik, és Együttműködünk a tagállamokkal abban, hogy nagyobb szolidaritást valósítsunk meg a tagállamok között, különös tekintetre azon tagállamokra, amelyekre nagyon nagy nyomás helyezkedik. Az EU-val és más nemzetközi szervezetekkel is együttműködünk. Konkrétan arról van szó, hogy alkalmazzuk azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek a befogadó kapacitásra vonatkoznak, a különböző minimum szabályokra, a menekültekkel kapcsolatban, a Dublini rendeletre is gondolok. a a globális megközelítés pozitív hatásáról is beszélnünk kell, tehát a migrációs hullámokat így módon kezeljük, aztán ne feledjük el az intelligens határcsomagot, az is nagyon sokat segít. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon sok munkát elvégeztünk. Az első olvasatot, vizsgálatát befejeztük a tanácsi munkacsoportban. Figyelembe véve, hogy két nagyszabású IT rendszert kell majd alkalmazni. Egyértelmű, hogy nagyon komoly beruházást jelent majd ez tagállami szinten politikai, jogi, pénzügyi és technikai kérdéseket is meg kell tehát vizsgálni a tárgyalások előre menetele előtt, folytatás előtt. 2014. februárjában egy bizottságjavaslatot fogadtunk el, melynek célja az volt, hogy megvizsgálja, van egyáltalán lehetőség a megoldásra. Ebben ez tartalmazott egy tanulmányt és egy kísérleti projektet is. En, ezzel a tanulmányal foglalkoztunk sokáig, az Európai Bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel azokkal a tagállamokkal egyetemben, akiknek a tapasztalatait sokat jelent arra az az elképzelés, hogy társjogalkotó 2016 közepéig hozzájárul ezekhez a, ezekhez a tervezetekhez. Aztán van egy másik téma. A külső tengeri határok figyelemmel kísérése és védelme. A Frontex koordinálja ezt a tevékenységet. A görög elnökség nagyon örül annak, hogy a tanács és az Európai Parlament megegyezett február közepén ebben a témában. Ez nagyon komoly eredmény a két társjogalkotó részéről a választások előtt elkészített rendeletnek nagyon nagy része lesz abban, hogy hatékonyabban tudjuk a tagállamok tengeri határait felügyelni, védeni, és segít ez azon tagállamoknak is, akik földrajzi elhelyezkedésük miatt különösen sok határőrző tevékenységet kell, hogy elvégezzenek. Aztán ami a legális migrációt illeti, 2014. március 3-án és 4-én volt egy tanácsülés ezzel kapcsolatban. Egy nyilatkozat is megjelent erről, egy közlemény a földközi tengeri Task Force-ról. Ezután a tanács arra kérte az összes érintett felet, az EU-t, a szolgálatait, a különböző nemzetközi szerveket és a tagállamokat, hogy aktívan vegyeznek részt az ezzel kapcsolatos tevékenységek lefolytatásában júniusban a belügyi tanácson az Európai Bizottságnak lesz egy következő nyilatkozata ezzel kapcsolatban. Aztán vízumkérdés, kitűnő volt az Európai Parlamenttel az együttműködés, és így az első olvasatban meg tudtunk már egyezni. Az 539 per 2001-es rendelet módosításában a Karib-tengeri és a csendes óceáni országok esetében, Kolumbia, Peru és az Egyesült Arab Emirátus esetében megszűnik a vízum kötelezettség, amint a tanács ezt elfogadja, és az, el, az Európai Parlament és az, e, az Európai Tanácselnök ezt aláírja, akkor ez megjelenik a hivatalos labban, és júniustól hatályba lép. a március 14-én írta alá a tanács a rendelet tervezetet, és április 30-án fog ez hatályba lépni. Ezen a területen is kiváló volt az együttműködés a tanács és a parlament között. Ez politikai szempontból is komoly eredmény, tehát még április vége előtt a Schengeni övezet megnyílik az érintett országok tag, állampolgárai számára. Aztán több esetben nyíltak, nyitottak meg még tárgyalások a vízum eltörlési kötelezettség elköltésével kapcsolatban. Nyilván nem egyszerűek minden esetben ezek a helyzetek. Ukrajnával kapcsolatban föl kell gyorsítani a folyamatot, és világosá kell tenni, hogy az Oroszország ellen foganatosított szankciók, itt a utazási tilalomra gondolok, bizonyos hivatalos személyekre vonatkoznak, tehát nem, az, nem általánosságban az orosz polgárokra vonatkoznak. Nyilván semmi köze az orosz néphez, népnek ehhez. Még egy dologra kitérnék, a vízum politikával kapcsolatban. Az Európai Bizottság az úgynevezett Turing vízumot, vízumkérdést karolta fel. Április folyamán kezdünk ez, el ezzel a kérdéssel a munkacsoporton belül foglalkozni. A külső határoknál a leegyszerűsített vizsgálatok kérdése. Hogyha rövid tartózkodás időt, rövid tartózkodásra a dél-kelet, e, az külső, a délkeleti külső határok tagállamai elfogadják majd más tagállamokban kiadott vízumokat, ugyanúgy, mint a saját területükön kiadott vízumokat, akkor ez megoldódik. A VIS folyamata megfelelően halad, és a tanácsban rövidesen lezárjuk az ezzel kapcsolatos vitákat, a 18-astól a 23-as területig le tudjuk zárni tehát a tárgyalást. A, itt a harmadik országokról van szó, azon országokról, ahol, eh, ahol nagyon nagy számú vízumot adunk ki. India, Pakisztán, Oroszország és Kína tartozik ide és ne felejtjük el, hogy az utóbbi es, hogy Pakisztán esetében az illegális migráció félelme is felvetődik. Ami a büntető jogi együttműködést illeti, két rendelet tervezetről van szó, az Európóra vonatkozó, illetve az a rendelet tervezet, amely a CEPOL székhelyének áthelyezéséről szól. Az Európorról szóló rendelettervezet nagyon fontos a görög elnökség számára. A Lisszaboni szerződés szól arról, hogy magasabb státusz kell adni az Európolnak. A munkacsoportban a tárgyalások 2013. júniusában kezdődtek el, és természetesen folytatódtak a görög elnökség alatt is. Úgy vélem, nagy előrelépés történt. Imárom mérhető az eredmény. Április 25-én az állandó képviseletet tájékoztatjuk majd, illetve a bizottságot is tájékoztatjuk majd az előrelépésről. Mindent megtesz azért a görög elnökség, hogy fölkarolja ezt a témát. Most néhány szót szólnék az Európai Rendőr Akadémiáról, a CEPOR-ról. Március 3-án a tanács megvitatta a kérdést, és majdnem minden tagállam egyetértett abban, hogy a jogi alapot kell megreformálni a CEPOL esetében, hogy figyelembe vehessük a Lisszaboni, a Lisszaboni szerződés által megjelent változásokat. Az Európai Bizottságtól mi hamarabb javaslatot kérünk. A CEPOL székhelyének áthelyezésével kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak, hogy a háromoldalú párbeszéd sikeres volt, és örülünk annak, hogy a Libe szakbizottság elfogadta az ott megszületett javaslatot, és remélem az április 16-i plenáris ülésen er- erről majd pozitív szavazási eredmény születik az Európai Parlamentben. Mihelakis úr már említett a, jövőbe, említett a jövőbeli terveinket, most inkább arról beszélnék, hogy a bevándorla, bevándorlási hullám által gyakorolt nyomást hogyan lehet enyhíteni. Ezen a területen született egy, egy akcióterv, 2012. áprilisában született ez meg, Dán elnökség alatt. Ez egy olyan dokumentum, amelyet folyamatosan frissíteni kell minden elnökségnek. Jelenleg ez már a negyedik féléves frissítés, és egyéb fellépésekkel kell koordinálnunk, például a földközi tengeren működő Task Force-szal. A görög elnökség nagy hangsúlyt helyez ezen Task Force működésére. Úgy döntöttük tehát, hogy ezt a kérdést is fölvesszük a 2014. március 3-i igazságügyi és belügyi tanács napirendjére. A bizottság tájékoztatott minket azon 37 operatív tevékenységről, amelyek benne foglaltatnak ebben a programban. Az EU, a különböző tagáll a tagállamok és a különböző nemzetközi szervek hajtják ezeket végre. Végezetül a görög elnökség célja, hogy továbbra is előtérben legyen ez a téma, és hogy a következőkben, az elkövetkező időszakban is megjelenjen a napirenden, a belügyi tanácsok napirendjén ez a kérdés. A bevándorlási helyzet nem javult, sokan életüket teszik kockára, nagyon veszélyes módon akarnak eljutni Európába a téli hónapokban is. A bizottság június 5-én és 6-án fogja ismételten tájékoztatni a belügyi és igazságügyi tanács tagjait a fejleményekről. Tisztelt képviselők! Sok sikert kívánok azok számára, akik ismételten jelölték magukat a választásokon, és sok sikert a szakbizottságnak is. Well, thank you for your... Köszönöm szépen a jó kívánságait. Köszönöm szépen a Michelakis és Anastasio minisztereknek és Hedges miniszternek, hogy itt voltak és beszámoltak. Az Európai Parlament mandátuma lassan lejár, és megnyitom a vitát. Fosz úr szeretne hozzászólni. Tessék, először is. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch an die Minister recht herzlichen Dank für die Ausführung. Köszönöm szépen a minisztereknek, hogy beszámoltak ezekről a különböző pontokról. Hát eh, sajnos ugye beindult, illetve hát beindult a választási kampány, úgyhogy a részvételednek megfelelő. Az adatvédelem eh, és az NSA eh, kérdése foglalkoztat különösen engem. Néppárti képviselőként és a néppárti nézetet képviselve, bár itt a parlamentben különböző vélemények vannak, nagyon fontosnak tartom a morális jelentésben az NSA aspektust, hogy a technológiai függetlenség megvalósuljon. Jelen pillanatban ugyanis nem látom azt, hogy egy transatlanti együttműködés valóban megvalósulhat, És azt gondolom, hogy amíg nem sikerül közös sztenderdekre alapozni az együttműködésünket az amerikai partnerekkel, addig szükséges az, hogy külön európai utat járjunk. És hogyha a jövőben még valamit ér a magánszféra számunkra, akkor az függetlenség útján kell elindulnunk. Fontosnak tartom azt, hogy garantálhassuk a magánszféra védelmét a polgárok számára, és ezért azokkal a kérdésekkel, amelyeket a morális jelentés felvett, szorosabban foglalkozni kell. Ez azt jelenti bizonyos pontokban, hogy ezekkel részben egyetértek, mint a Safe Harbor mechanizmus, és ennek kihatása van a vállalatokra Európában. Azonban, hogyha csak az Európai Bizottságot követjük, a javasla, ő javaslataikat követjük, akkor nem igazán látom, hogy hogyan tudjuk a magánszféra kérdését megoldani. Tehát a saját sztenderdjeink, saját kontrollunk kell, hogy megvalósuljon, különben minden ugyanúgy fog folytatódni, mint ahogy eddig is folyt. Amiben különbözik a véleményem az önökétől, ez a DFTP kérdése. ez az egyezmény, még akkor is, hogyha a parlament többsége azt mondta, hogy ezt meg kellene szüntetni, Nos, ezzel kapcsolatban annyit mondanék, hogy ennek nincs köze a tömeges megfigyeléshez. Az amerikaiak kérnek egy adatot, ezt nem tudjuk megadni nekik célzottan, hanem többet adunk, mint amit kérnek, többet adunk, mint amit kértek. Ez nem a tömeges megfigyeléssel függ össze, egy szerződéses modellről van itt szó. Hogyan tudjuk megvalósítani a biztonságot és az adatvédelmet, ez ennek a kettőnek az egyensúlyát? Szerintem rossz úton indultunk el, Egy további pont az irányelvvel kapcsolatban az az érzésem, hogy az a jelentés, amelyet itt az Európai Parlamentnek nyújtottunk be, ez túlságosan messze megy ahhoz, hogy ezt praktikábilis módon alkalmazhassa az igazságszolgáltatás és a rendőrség. Az, a rendőrség és az igazságszolgáltatás területén, vagy új személyeket kell, munkatársakat kellene felvenni, az, akik az adatvédelemmel foglalkoznak, vagy pedig az egész munkájuk az adatvédelemre koncentrálódik, ezt mind a kettőt elutasítjuk, ha jól értem, és ezért néppárti eh, ként kicsit visszafogottabb lennék. Mi elleneztük az irányelvet, és elleneztük a TFTP eh, egyezmény felfüggesztését. Nagyon hálás lennék, hogyha ezekben a kérdésekben e, tájékoztatást tudnának nyújtani az NSZ-val kapcsolatban is. Tehát meg kellene nézni azt, hogy a jövőben garantálni tudjuk-e a polgárok számára a magánszférát, hogyha nem valósítjuk meg a szükséges intézkedéseket. úr. Az igazságügy miniszter megemlítette az európai HBS korpuszt. Az európai verziója ennek az európai verziója egy kicsit, hát erre nem, erről nem tudok. Ami az államhatóságoknak az visszaéléseit illeti, hogyan lehet ezt megakadályozni? Említette ön az, hogy meg kell vizsgálni az emberi, a, az államjog, a jogállamiság kérdését az Európai Bizottsággal. Van-e valami konkrét ö, példa, amely alapján ezt javasolta? Ezek a kérdések nagyon fontos, fontosak, hiszen szeretnénk megakadályozni azt, hogy az államhatóságok visszaélnek az állampolgárok jogaival. Hogyha ez tagállamokban történik meg, akkor ez még nagyobb aggodalomat jelent. Nagyon örülök annak, hogy a demokrácia bölcsőjének képviseletében itt lévő elnökség ugyanolyan véleményen van, mint én. Van-e még más valaki, aki hozzá szeretne szólni, kérdezi az elnök. Most van erre lehetőség. Akkor visszadom a szót a minisztereknek. Atenasio úrral kezdenék. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φως. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί σας με την τοποθέτησή σας για την ανάγκη προστασίας. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy bárki is eh, ellenez, eh, eh, nem értene egyet azzal, hogy az adatokat védelmi kell, védeni kell. valóban komoly ügyeket, kérdéseket vetettek fel, ezeket meg fogjuk vizsgálni. A morális jelentés jelentést a tanácsban még nem vitattuk meg. Várjuk az új parlament fölállását, hogy folytassuk a munkát ezen a témán. Az személyes adatokkal kapcsolatos munka folyik, és ebben a morális jelentést is figyelembe fogjuk venni, és az önök megjegyzéseit, azokat a megjegyzéseket, amelyek a legtöbb európai polgár aggodalmait tükrözik. Ami a második kérdést illeti, hadd mondjam el, hogy természetesen védenünk kell a jogállamiságot. nem fogom megválaszolni azt a kérdést, hogy tudatában vagyok annak, hogy ez valamelyik tagállamban veszélyben lenne, de az jogállamiság és a hatalom megosztás az én országomban történelmében gyökerezik, és erre nagyon büszke vagyok. E, egyes országokban azonban e, egy hatalmi ág átvette egy másik hatalmi ág munkáját. Nem fogok erre konkrét példákat adni, de önök is tudhatják, hogy a végrehajtó hatalom nem e, avatkozhat be az igazságszolgáltatás munkájába. És az is világos, hogy nem reformálhatják meg az igazságszolgáltatást előzetes konzultáció nélkül, és az alkotmány módosítása nélkül. Az Európai Bizottság scoreboardja szolgálja ennek értékelését. A vezető irányelv az, az a jogállamiság erősítése. Köszönöm szépen, Mikelakis úr következik. We thank you then, because, uh... Köszönöm szépen. Ez egy nagyon nagyon gyümölcsöző vita volt. A görög elnökség három minisztere vett részt ezen az ülésen. Köszönjük szépen a munkájukat. És 5 óra 20-kor folytatjuk a munkánkat. Az utolsó napirendi ponttal a Libe delegáció Finnországba tett látogatásáról fog beszámolni a kollega, akit várunk, 5 percre felfüggesztem az ülést. So oh, shall we go? Yes. Please. Let's see. What do we have here? Libyan delegation to Finland. Toplex. European Union LISA report on the technical functioning of... Következő. Következő napi rendi pontunk, ez um, egy uh, találkozóról való beszámoló. Libe küldöttség látogatása Finországban az intelligens határellenőrzés tárgyában 2013. december 18-tól 20-ig, tehát és az EU jelentése a vízműszaki működéséről. A Gárkov úr fog beszámolni nekünk erről a kérdésről, de először Szamár asszonyt hallgatjuk meg, aki a finnországi delegáció vezetője volt, és aztán Gárkov úr fog beszámolni a VIS műszaki, műszaki működéséről. Szamer szóval tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden beszámolnék a delegációs ülésünkről Finnországba. Karácsony előtt utaztunk Finnországba, amikor már mindenki karácsonyozni ment a családjához. Az intelligens határellenőrzés csomag keretében került sor erre a látogatásra, és nagyon fontos volt, hogy a határellenőrzésről a helyszínen tapasztalatokat szerezzünk. Már októberben Csiporban voltunk kollégámmal együtt, de ez egy másik szituáció volt, és aztán decemberben Finnországba utaztunk. Szeretnék köszönetet mondani kollégámnak, aki aki ezt a javaslatot tette, és szinte ragaszkodott hozzá, hogy meglátogassuk ezt az országot, és a határellenőrzést megvizsgáljuk, hiszen teljesen más a szárazföldi ellenőrzés, határellenőrzés, mint a reptéri. A két új rendszer megvalósításához szükséges volt ez a tapasztalatgyűjtés és tapasztalatcsere. Az Európai Bizottság egy tanulmányt készítetett, és szeptemberben készül el ennek a tanulmánynak az értékelése. A delegáció utazásával kapcsolatban elmondanám, hogy az utazás középpontjában egy határ ellenőrzési állomás meglátogatására került sor, Finnország, Oroszország határ. A szárazföldi határok nagy kihívás előtt állnak. Fontos volt a helyzetet a helyszínen tanulmányozni, és megvizsgálni azt, hogy a legislatív javaslatok hogyan hatnak a helyi munkára, a helyszíni munkára. És megvizsgáltuk azt, hogy a nemzeti ESS hogyan működtetik, és megvizsgáltuk azt is, hogy a finn hatóságok hogy látják a helyzetet, hogy mennyiben látják lehetségesnek a közös európai rendszer létrehozását. A finnországi helyzetet eh, az jellemzi, hogy folyamatosan növekszik a a határátlépés 2005 és 2012-ről 6-ról 12-re, 6-ról 12 millióra növekedett, megduplázódott a határátlépések száma, és ez azt mutatja, hogy mennyire fontos az európai megoldás. Hiszen Finnország nem az egyetlen külső, szárazföldi külső határa az Európai Uniónak, úgyhogy mindenképpen érdemes közös rendszerben megállapodni, sőt, hogyha nem találnánk közös megállap, európai rendszert, akkor nem is lenne értelme az egésznek. Teljesen világosá vált ez a delegációs utazáson. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy kiválóan előkészítették az ö, utazást a kollégák, még soha nem vettem részt ennyire jól előkészített delegációs utazáson. Mind a két oldalról a mi titkárságunknak, Huber asszonynak nagyon ö, nagy köszönetet szeretnék mondani. Ö, és természetesen köszönetet szeretnék mondani a finn oldalnak is, akik szintén kiváló előkészítő munkát végeztek, és a helyszínen nagyon jó jó szervezet volt az utazás, mindig volt, aki válaszolt a kérdéseinkre, úgyhogy mindenképpen érdemes volt a helyszínre látogatni. A benyomásunk az, hogy további vízum liberalizációra szükség lehet a VIS és az ETP keretében, és nagyon jó lenne, hogyha a határőröknek több információ állna a rendelkezésükre. De természetesen voltak kritikák, és kritikákat is megfogalmaztak itt kollégák. Aztán a nagyon fontos a bűnöldöző hatóságok hozzáférhessenek az adatokhoz, kedetektől fogva. A finnek ezt gondolják, de nem gondolja ezt minden frakció a parlamentben, úgyhogy erre, erről majd nyilván lesz vita. De összességében azt gondolom, hogy minden részvevő számára nagyon hasznos volt ez az utazás, nagyon értékes információkat kaptunk, és ez nyilván inputot jelent, értékes inputot jelent a munkánk során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Szomer asszonynak a beszámolóját. Any members willing to comment? Mr. Tolford. Szeretne valaki hozzászólni? Tolford úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Szomer asszony kedves szavait, és a titkárságnak is nagyon őszintén szeretnék köszönetet mondani. Kiválóan előkészítették a küldöttség utazását. Ami a finn-orosz határt illeti, ez egy speciális kulturális határ is, Hogyha megnézzük a Transparency International eh, korrupciós eh, országai, korrupciós listáját, eh, Finnország az első, második vagy harmadik helyen áll, tehát nincs, gyakorlatilag nincs korrupció, Oroszország pedig a száz valahányadikon, tehát nagyon eltérő korrupciós kultúra valósul meg ezekben az országokban. Úgyhogy ez egy nagyon speciális probléma, Amikor az Európai Unió külső határairól beszélünk, ez a, ez a ö, szempont is felmerül. Fontosnak tartom azt, hogy információt gyűjtöttünk egy tagállamból, hogy mennyiben működik az intelligens határcsomag, megvalósítható-e. A beszámoló azt mutatja, hogy a határátlépések számának megnövekedése következtében fontos, hogy zöggenőmentesebb legyen a forgalom bonyolítása. A külső határon az határátlépések számának növekedése összefügg az oroszországi eseményekkel is, úgyhogy ezek a számok hullámzásnak vannak kitéve. de minden mellett egészen világos világosak a megállapítások. A megerősödött mobilitás nyomása alatt nagyon nagy kihívásnak vannak kitéve a határőrök. Az infrastruktúra nem elég modern, és nem igazán rugalmas. És ez összefügg azzal is, amit véleményünk szerint produktív munka kellene, hogy legyen. A finn határőrök bár, de vagy legyen szó bármilyen európai külső határól, valami olyasmit csinálnak, ami nem igazán produktív. Az elmúlt 20-30 év infrastruktúrájával dolgoznak. Hangsúlyoznom kell, hogy ez nem finn kérdés, ez fontos az Európai Unió számára. Az Európai Unió külső határait védjük, nem csak egy tagállam határáról van itt szó. Az Európai Uniós tagállami hatóságoknak együtt kell működniük, hogy biztosítsák, hogy aktuális legyen a rendszer, és ebben a nemzeti intézkedések önmagukban nem elegendőek. Schengenben, Schengeni térségben hatalmas előrelépéseket sikerült elérni, de újabb kihívások is várnak ránk, hogyha erre fel folytatjuk az utat. Mindazonáltal azt hiszem, hogy kiváló képet festett ez a látogatás a, arról, hogy hogyan működik a helyzet. Köszönöm szépen Szomer asszonynak a beszámolóját, és remélem, hogy őnek is sikerült meggyőzni önöket arról, hogy radikálisabb lépésekre van szükség. Van-e egyéb hozzászólás? Garkov. That goes to you. Párkók úr, következik, tessék. And good afternoon. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Köszönöm, hogy meghívtak, és hogy bemutathatom azt a jelentést, ami az ügynökség jogi kötelezettségének része. Az 50, a vízrendelet 51 cikkéről kell a jelentésemet elmondani. Februárban ülésezett a az ügynökség, és március 7-én nyújtotta be e, jelentését. Fontos hangsúlyozni, hogy maga a jelentés nem az ügynökségnek a terméke, hanem az összes tagállama való szoros együttműködéssel készült, hiszen a tagállamok azok, akik látják az adatokat, a teremti, a, az adatokat e, generálják. A jelentés fontos e, következtetései. Először is két év után most végre sikerül teljes mértékben kielégítően a célok érdekében dolgozni, azaz segíteni a közös új víz intézkedések elérését és a határkezelésé és eh, migrációs politika kezelését. Ez alatt az időszak alatt a rendszer 4,3 millió kérelmet regisztrált, ebből 3,6 millió vízumot adtak ki. Ezek azok a, az eredmények, amelyek vívmányok, amelyek a tagállamok és a bizottsággal való fontos, szoros együttműködés eredménye volt decemberig, 2012. De, decemberig ugye a bizottság vett ebben részt. A központi rendszer, a nemzeti rendszerek közötti kommunikáció biztonságos hálózaton keresztül volt a kulcsfontosságú tényező az eredményekben és a rendszer céljának elérésében. Összességét tekintve a megbízhatóság, rendelkezésre állás és működés szempontjából a rendszer hozta a különböző jogszabályi és jogszabályi rendelkezéseket, és az elmúlt két éves időszakban nem volt lényeges műszaki esemény, amelyről, amely a rendszer használhatóságát, rendelkezésre állását befolyásolta volna. Az adatvédelem teljes mértékben garantált a meglévő jogi kereteknek megfelelően. Az ügynökség szorosan együttműködött az Európai Adatvédelmi Felügyelettel, szervezet és egyéb intézkedésekkel biztosította azt, hogy az adatvédelem teljes mértékben, magas szinten biztosítható legyen. Hangsúlyoznám azt is, hogy az, a rendszer működésének első két évében a víz hét régióban indult el a 23 régióból, és a rendszer alkalmazása a kezdeti időszaktól eltekintve mintegy 200 ezer végfelhasználóhoz jutott el a tagállamok jelentése szerint. A következő jelentésben a még két év múlva a további kiterjesztést követően látjuk a további felhasználók számát. Mint mondtam, nem volt a rendszer működésével kapcsolatban lényeges műszaki kérdés, bár kihívások felmerültek, alapvetően a szolgáltatás iránti nagymértékben növekvő igény iránt és a további kiterjesztés miatt. De ezeket az ügynökség sikeresen megoldotta. Jövő héten például az ügynökség eh, útjára indítja a rendszer következő verzióját. Ez kétszeres eh, eh, képességgel rendelkezik a vízonfeldolgozásokra vonatkozóan, és hétszer akkora kapacitásra fogja óránként a vízumkérelmeket feldolgozni a kiterjesztési időszak végére a, fejlőd, a tervezett fejlődés alapján a jelenlegi kiterjesztési menetrendet megfelelően tudja majd támogatni. A vízt 2015. júliusáig kell a hátralévő 16 régióban elindítani. Az ügynökség igen szoros költségvetési környezetben dolgozik. Ez talán befolyásolhatja majd az ügynökség képességét arra, hogy minden tervezett intézkedést végrehajtson a rendszer kiterjesztéséhez, és hogy a tagállami igényeknek mind eleget tegyen. Természetesen a rendszer használhatóságát nem fogja ez befolyásolni, de nehézségeket okozhat a működésében és továbbfejlődésében. A jelentés és az ebben tárolt információ azt mutatja, hogy a rendszer működőképes, célra vezető, és segíti az EU intézkedések végrehajtását a vízumkezelés és határkezelés terén. Hasznos eszköz a tagállamok számára is a rendszer saját illegális migráció elleni harcukban, és néhány olyan kérdésre is alkalmazható, amely belbiztonsági fenyegetettségekkel kapcsolható. Köszönjük szépen Gárkov úrnak. Van-e valakinek hozzá szólása? Lutföld asszony, ha jól tudom, akkor Gárkov jelentése után kért szót. Igen, így van, köszönöm, elnök úr. Én voltam az előadója ennek a tájékoztatási rendszernek, vagy információs rendszernek, úgyhogy nyilvánvalóan érdekelnek az eredmények, és kis babám, vagy a mi gyermekünk sorsa. Visszafele megyek a feljegyzéseimben. Elhangzott, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek úgy tűnik, hogy túlzottan igénybe veszik az azonosító funkciót. A 20-as cikk, ha jól tudom, ez a VISZ jogszabályban. Mert a 18-as cikk szerint a, az, amikor az új lenyomatokkal keresünk, az tulajdonképpen csak akkor használható, hogyha az igazolás, tehát a, az újranyomatos igazolás nem vezet célra. Ez tulajdonképpen hozzáállás kérdése, vagy politikai kérdés, és aggodalom, mert igazából nem voltunk hajlandóak ezt a fajta azonossági keresést elindítani ilyen formában. Az alapvető magánszféra védelme miatt nem tudom, hogy ez felmerült-e másod. A bizottság itt van ma. És mit akarnak tenni ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy ennek a képességekre, kapacitásokra is van hatása. A 34-es lábjegyzetben ugyanis azt írják, hogy az azonosítás azt jelenti, hogy a vízum tulajdonosa egy olyan, eh, eh, egy olyan eh, vizsgálati rendszerbe kerül, amely idő és forrásigényes. Ez nyilvánvalóan befolyásolja majd a kapacitásokat. A tagállamoknak ped, talán mégiscsak először a, az igazolást, az azonosítást kellene elvégezni, az igazolást kellene az ellenőrzést elvégezni, nem pedig az azonosítást. A következő a rendszer léptéke robosztus volt a nem igazán látom pontosan azt, hogy a rendszer működését hogyan jellemezni, mert a fedőlapban azt írja, hogy az ügynökség biztosítja a folyamatos és megszakítás nélküli működést Utána a hetedik oldalon azt mondja, hogy a rendszernek minden végfelhasználó számára 99,99%-ban elérhetővé kellene válnia. Mit jelent ez? Tehát mi az, hogy kellene lennie az? Az kell, hogy legyen, nem pedig kellene. Említette aztán, hogy technikai kérdések merültek fel. Talán, ha ezt részletezné, hogy mit jelentett konkrétan. Az okokat elmondja, de nem látjuk, hogy mi volt maga a probléma. Azt nem is láttam, hogy kapacitás kihelyezés van a tagállamok között. Ez korlátozó hatású? És szükség lesz-e a nemzeti allokációra, majd a következő fázisban is. A nyolcadik oldalon egyéb lépéseket terveznek rövid távon, amely a rendszer teljesítményét javítja. Én úgy láttam, hogy azt mondta, hogy már most garantálják a folyamatos megszakítás nélküli szolgálatot. Milyen fejlődés lehet ezen a téren a gen túl? Aztán arról beszél a nyolcadik oldalon, hogy nemzeti helyreállításokra van szükség, tehát hogy a nemzeti rendszereket aktualizálni kellene. Ezek a lehallgatások ez, ez, ez hogy van a nemzeti tagállamok, tehát a tagállamok viszik ezeket a, a kiigazításokat akkor, amikor akarják, vagy ezt az önök felügyelete mellett. A tizedik oldalon pedig arról beszél, hogy megfelelő és kielégítő a szolgálat. A kielégítő általában a skála alapján ugye kielégítő, jó, nagyon jó és kiel, kiemelkedő. Tehát a, a kielégítő nekem nem annyira. Igazából azt nem látom, hogy mennyire csodálatos a, a munka eredménye. És aztán az utolsó dolog pedig az új lenyomatokkal kapcsolatos, amit megjegyeznék. Ugye azt mondja, hogy az esetek egyharmadában nem, szed, nem, nem kérnek be, vagy nem gyűjtik be a, az új lenyomatot, mert nem lehet megadni. Tud okot mondani arra, hogy hogy van az, hogy nem lehet az új lenyomatot begyűjteni? vagy levenni, és aztán az új lenyomatok minősége nagy kihívást jelent, ezt is írja. Mit lehet tenni azért, hogy jó minőségű új lenyomatok legyenek egyrészt, másrészt pedig, hogy azokat az új lenyomatokat is le tudják venni, amelyeket jelenleg még nem vesznek le. Ez egy kicsit aggaszt. Köszönöm szépen. Kárkov úr, akkor visszaadom önnek a szőt. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Ludford asszonynak, Ludford asszonynak a kérdéseit, próbálok sorrendben válaszolni rájuk. Uh, capacity of the system. Kezdjük a rendszer képességeit. Valóban, ez probléma. És a képesség, a kapacitás az az a képesség, hogy óránként bizonyos számú kötelezettséget teljesítsen. 60 ezer volt volt kezdetben, de a kiterjesztéssel a, az igény és a kérelmek száma, amit fel kell dolgozni, jelentősen megnövekedett. Tehát az ügynökség úgy találta, hogy fokozatosan kell a kapacitásokat növelni, ez folyamatban van, ezt tehát még nem oldottuk meg. Ez a jelentés által vizsgált időszakban folyamatban lévő munka volt ez év végéig a rendszer kapacitása hétszeresére növekszik a rendszer elindításához képest. Ez már megfelelő lesz arra, hogy a normál műveleteket a kiterjesztés idején és azt követően is lefedje, ami a rendszer rendelkezésre állását illeti. A rendszer rendelkezésre állása egyszerűen azt jelenti, hogy a rendszer képes arra, hogy a tagállamok a nemzeti rendszereink keresztül hozzáférjenek azoknak a feladatoknak az elvégzésére, amire használni akarják. Ez a rendelkezésre állás, és ennek semmi köze a teljesítményhez. A rendelkezésre állás 99,99% ez azt jelenti, hogy egy hónapon belül 6 percnyi állásidő van. Ez egy ágazati norma, semmi különleges az ügynökségen. És ez alatt az időszak alatt nem volt eltérés. Honnan tudjuk? A tagállamokkal szabvány megállapodásaink vannak arra vonatkozóan, hogy mit akarnak a rendszertől, és hogyan mérjük ezt. Ezt napi, heti, havi, negyedéves és éves alapon értékeljük, ez tehát a viszonyítási alap. A másik, a, a rendszer használhatósága pedig a másik dolog, amit, mint említettem, mi próbáltunk kezelni. A műszaki problémák. Műszaki probléma alapvetően a rendszer felépítésével, tervezésével kapcsolatos, illetve a rendszer funkcionalitásaival. A rendelkezésre álló források felhasználása, infrastruktúra, a technikai berendezések alkalmazása nem volt a leghatékonyabb, és ez volt az, ami nehézséget okozott nem a rendelkezésre állásban, hanem a, a reakcióidőben. Ezeket a kérdéseket a, ez alatt a két év alatt lehetett rendezni, és most a tagállamok számára a rendszer teljesítő képessége sokkal jobb. Honnan tudjuk? Évente vannak ügyfél elégedettségi felméréseink, ahol a tagállamok elmondják, hogy hogyan értékelik a rendszer szolgáltatását, rendelkezésre állását, teljesítményét, stb. Különösen a teljesítménnyel kapcsolatos kérdéseknél volt a rendszer reakcióideje, amely ugye más, mint a határátkelő helyeknél és a konzulátusoknál, ahol a vízumot kiadják. A műszaki kérdések tehát általában a határ ellenőrzéshez kapcsolódtak, hiszen ott a reakcióidő azonnal, tehát nulla kell, hogy legyen, nagyon gyorsan kell tudni a határellenőrzésekre a választ megkapni. A másik műszaki probléma pedig a rendszer képességek kapacitásával volt kapcsolatban, de mint mondtam, a mi szempontunk alapján ezt megfelelően rendeltük, rendeztük, és a rendszer a várt mennyiséget kezelni fogja tudni. A tagállamokkal teljes mértékben kontrolláltan működtetjük a központi rendszert és a kommunikációs infrastruktúrát. Minden tagállam ugyanolyan szabványok szerint működik, tehát az nem lehet, hogy az egyik tagállam úgy dönt, hogy ő most másként csinálná. Nem, közös standard van. De a nemzeti oldalon a nemzeti rendszerek a tagállamok irányításához tartoznak, és teljes mértékben úgy fejleszthetik, ahogy mi azt a központi rendszerben tehetjük meg. Nem szükségszerűen az ügynökségnek megfelelő formában de a, a, a dependenciait az, hogy ha azzal, ahogy ők alakítják saját rendszerüket, akkor azt kell biztosítaniuk, hogy az új vagy a módosított rendszer teljes mértékben megfeleljen a korábban említett standardoknak, azoknak a technikai eszközöket, tehát e, igazolni, ellenőrizni kell, igazolni, hogy ugyanúgy működnek, mint a régi verziók. Ez tehát az az interdependencia, amely a tagállamok, és az ügynökség között megvan a változások és a nemzeti rendszerek fejlesztésével kapcsolatban. Végül pedig az új lenyomatok. Miért nem veszik le megfelelő minőségben? Azt kell először is hangsúlyozni, hogy az ügynökség aki a rendszert működteti, eszközt ad a tagállamoknak, de azt, hogy hogyan használják, azt már nem tudjuk befolyásolni. Ez a nemzeti jogszabály, EU jogszabály és a tagállami folyamatok függvénye. Mi csak azt tudjuk regisztrálni, amit tapasztalunk, ami a tény, és értesítjük, figyelmeztetjük a tagállamot, hogy adott esetben nem szedik le, nem gyűjtik be az új lenyomatokat, de ennél tovább nem nagyon mehetünk, nem tudunk semmit tenni. És ugyanez a helyzet a minőséggel is. A minőség attól függ, hogy milyen berendezést alkalmaz a tagállam, persze standardizált, de a tagállamok hogy konkrétan melyik műszaki berendezést választják, és hogyan integrálják a nemzeti rendszerbe, ez a saját választásuk. Viszont ez befolyásolja az új lenyomat minőségét. A, tehát a, a tényleges kivitelezés az mindig a tagállamnak a hatásköre. Az utolsó dolog pedig, bár nem utolsó sorban, az a tagállamok közti kapacitás allokáció. Valóban az ügynökség próbál ezen most dolgozni, mert a jelenlegi rendszerkapacitást a tagállamok között a megállapodás alapján osztjuk fel. A megállapodás előtt határoztuk ezt meg, és ez nem változtatható. Az is igaz, hogy azok a, tag, a tagállamok, amelyek fokozatosan egyre nagyobb ö, határátkelővel találkoznak, és egyre nagyobb mértékű vízumigényük van, nyilvánvalóan fokozottabb igényel jelentkeznek, és éppen ezért az ügynökség 2015-ig a rendszer fejlesztését, javítását tervezi, illetve fogja elvégezni, hogy a rendszer olyan dinamikusan reallokálja a tagállamok között a rendszer kapacitásait, ahogy a különböző tagállamok szükség, igény csúcsa szerint változik. Köszönöm szépen. Talán a bizottság szeretne hozzáfűzni valamit. Szeretne? Pól úr. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. A kapacitás kérdésére térnék vissza. Lehet, hogy az a szerencsétlen benyomás alakult ki, hogy a kezdeti kialakítás nem volt megfelelő, de Garkovú elmítette, hogy nem erről van szó, de akkoriban a becslésekre hagyatkoztunk, tehát tagállamok készítettek becsléseket arról, hogy mennyire, mennyit fogják használni. De a becslések nem feleltek meg a valóságnak, és a workflow sem egészen úgy alakult, ahogy azt a tagállamok gondolták. Például a tagállamok úgy vélték, hogy a új lenyomatokat és az egyéb információt, amit a vízben, a vízbe került, konstansan küldik majd a rendszerbe. De való, a valóságban az történik, hogy ezeket egyben tárolják, és aztán amikor egy nap végén, vagy egy időszak végén összegyűlik megfelelő adat, akkor ezt egyben küldik el a központi adatbankból. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a becslések nem feleltek meg a valóságnak, nem a kialakítás hibájáról van szó, azt le kell szögezni. Látford asszony. Végis mindegy, hogy ki a felelős, de én, én azt gondoltam volna, hogy ezt eh, meg lehet jósolni. meg kell kérdezni a konzulátustól, vagy azoktól, akik működtetik a rendszert, hogy ez hogy történik. Emberek vagyunk, hibázzunk, de és nem bátaskodom, nem a bizottságnak támadok, de csak azt, azt gondolom, hogy nem igazán mérték azt fel időben, hogy a konzulátusokon hogyan használják a tagállamok a, a rendszert. Zárszó vagy végszó, igen. Rendkívül fontosnak tartom én is a rendszer kapacitását és teljesítő képességét, de a rendszer használata egy dolog, tehát hogy a vízumkérelmek megfelelően folynak-e be a rendszerbe, avagy a nap közben, vagy egy nap közben vannak csúcsidők. Egyébként ilyen nagy szabású rendszerek megvalósítása általában fokozatos kapacitás szélesítéssel történnek láttuk a statisztikákat, hogy mekkora kapacitásra van szükség, ez nem felelt meg az eredeti becsléseknek, és úgy döntöttünk, hogy nem akarunk nem akarjuk veszélybe sodorni a beruházott összegeket, ezért kellett a kapacitást bővíteni, és, ez, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a pénzügyi eszközeiket megfelelően használjuk fel. Még egy dolog, a rendszer kapacitása attól függ, hogy a tagállamok hogyan használják ezt. Ezzel kapcsolatban az egyetlen megbízható meg információ a tagállamok által készített előrejelzés. Negyedévenként kérjük ezt a tagállamoktól, hogy biztosítsuk, hogy nincsen túlságosan nagy eltérés a tervezett tagállami felhasználások között. Tehát el akarjuk kerülni a múltbéli problémákat, így működik az ügynökség, így próbáljuk azt megelőlegezni, hogy megfelelő legyen a rendszer kapacitása. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Látsz forrasz, hogy még egyszer? De hát elnök úr, az egyik kérdésemre nem kaptam választ. arról van szó, hogy a személyazonosság megállapítására, vagy csak a vízum ellenőrzése használják ezt a rendszert. A bizottság válaszol erre? Van válasz arra, hogy vagy van idő arra, hogy ezt a választ megkapjam, vagy majd írásban értesít a bizottság? Bizottság. Qui est suivi lorsqu'une demande de visa. Euh, Ami a folyamatot illeti, egyes tagállamok konzulátusa bizonyos megkeresésekre úgy válaszol, hogy a vízum kérelmezőnek a az új lenyomatát, illetve digitális adatait megvizsgálja, és a vízum kérelmekben bizony előfordul a hamisítás, vannak ilyen típusú műveletek, és a rendszer túlságosan le van terhelve. A tagállamok, ahogy elmondtam, csoportosan kezelik ezeket a tranzakciókat, és ez a rendszert lelassítja, és az ilyen problémákat okoz. Jó, köszönöm. Ezzel megválaszolták a kérdését? Lehúzzuk tovább, mert már még van még egy téma a napi renden, és már csak fél óránk van. Now, of course, we got still a final half an hour to go with the presentation of the cross-border parental child abduction. Van még egy jelentésük, egy időközi jelentés az EU-ban elkövetett a határokon átnyúló szülői gyermekrablásokról szóló összehasonlítási tanulmányról. Ilária Pretelli, Ilária, hogy egy a nevű? Ilária Pretelli asszony a, fog előadni ennek a tanulmánynak az eredményét. Tehát a gyermekrablásról fogunk beszélni. Let's go for the presentation. Please, proceed. volevo, ringraziare. Volevo ringraziare anzitutto la Commissione. Először is szeretnék köszönetet mondani a Libe szakbizottságnak, hogy lehetőséget biztosított számomra, hogy hozzászóljak a vitában, hogy ezen nagyon fontos és kényes kérdésről beszámolhassak. Most kezdtük még csak el a tanulmány készítését, de az nyilvánvaló, hogy olyan megoldást nem tudunk találni, amely, öm, ki, ami kielégítő, annyit tudunk tenni, hogy a károkat megpróbáljuk csökkenteni, megpróbáljuk a legkevésbé károsítani a kiskorúak érdekeit. A mai napon a következők lesznek a főbb, főbb témáink. Először is hadd mondjam el azt, hogy nincs megfelelő mennyiségű statisztikai adat. Fontos az is, hogy az Európai Emberi Jogi Bizottság és a kutatásunk tárgyát képező országokban végbe menő reformok nem feltétlenül korrelálnak. Nagyon nehéz körülírni egész pontosan a határokon átnyúló gyermekrablási ügyeket. Következő módon próbálunk hozzáfogni a, a problémához. A szülők együttélésének vége szakad, és ugye vége szakad annak az időszaknak is, amikor a gyermek mindkét szülővel együtt élt. Új ö, életkörülmények alakulnak ki, legtöbbször a gyermek egyetlen szülővel éli tovább az életét, és akkor kerül határon átnyúló, akkor kezd, lesz határon átnyúló a probléma, amikor külföldre távozik az egyik szülő a gyermekkel, általában jog ellenese. Ez azt jelenti, hogy az egyik szülő jogait megsértik, így szokták ezt értelmezni. Általában tehát a szülők jogaiból indulunk ki, nem pedig a gyermek jogaiból, hiszen a gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével együtt éljen. Nincs megfelelő statisztikai adat ezzel kapcsolatban. John Curran kollégámnak adom mindjárt át a szót, aki statisztikai szempontból is elemzi ezt a kérdést. Tessék, John! John Curran. Uh, good evening. Jó estét kívánok! statisztikai kérdésekkel három arrészbe fogok beszélni. Beszélek arról, hogy milyen adataink vannak, a vegyes házasságokról, vagy vegyes vállásokról. Megnézzük a szülői gyermek elrablásról szóló legfrissebb adatokat is. A, meg, a rendelkezésre álló adatok lehet, hogy nem alkotnak teljes képet, a gyermek elrablásról szóló legúd, legfrissebb adatgyűjtés a Hágai konferencián 2008-ban történt. A, ezek alapvetően tagállami öm, szinten történnek, nem határon átnyíló szinten. Ami pedig a vegyes házasságokat és vállásokat illeti, 2007-ig az Eurostat gyűjtötte az adatokat, de a tagállamok különböző módon, különböző időszakokra gyűjtik az adatokat, nagyon nehéz az összehasonlítás. Nézzük először a házasságokat, a vegyes házasságokat és vegyes vállásokat. Az egyik partner az adott ország állampolgára, a másik, másik házastárs pedig egy másik országból származik, de olyan is van, amikor egy a két külön állampolgárságú szülő egy harmadik országban köt házasságot. Érdekes az is, hogy hogy az házasságok közül mennyi számít nemzetközi házasságnak. Ez ugye változik. A következő eredményre jutottunk, az egész, a különböző tagállamokban eltérő a helyzet, függ az attól is, hogy mekkora az ország, hol helyezkedik el az ország, és mekkora a lakossága, de a legtöbb országban az ilyen vegyes vagy nemzetközi házasságok aránya nagyon nem változott. A teljes EU-ra nézve a következőt láttuk. A vegyes házasságok aránya folyamatosan nőtt 2004-ig, és aztán elkezdett csökkenni 2007-ig látható ez a csökkenés a vizsgált időszak végéig, ami a vegyes házasságokból származó vállásokat illeti, ugye ez releváns a vizsgált problémára. A legtöbb országban nőtt az ilyen vállások aránya, nem szignifikánsan, de a grafikon is mutatja, hogyha összesítjük az EU-s eredményeket, akkor 2003 óta azért mégiscsak nőtt az ilyen típusú vállások aránya. Nézzük a szülők által a szülői gyermekrablások kérdését. Az Inkasztat gyűjti a statisztikát ezzel kapcsolatban, tehát ismét Hágára utolunk. 99-ben, 2003-ban és 2008-ban küldték ki ezeket a kérdőíveket a hágai egyezmény országainak. Azt az, azt jegyezték ezek az országok, hogy hányszor kaptak arra vonatkozó kérelmet, hogy az elrabolt gyereket ö, ö, vizessék vissza a, állampolgársága szerinti országba. A következő grafikon tudtuk felrajzolni. A megkeresések, tehát a visszavezetési kérelmeket láthatjuk zölden, 2008-ban, pirosra 2003-ban és kékek 99-ben láthattuk, hogy a legtöbb országban nőttek a megkeresések, vagy az ilyen kérelmek. Németország, Románia, Franciaország esetében nagyon nagy a változás. 2003 és 2008 között 56%-os volt ez a növekedés. Szlovákiáról nincsenek adataink egyébként ebből a két évből ez az összefoglalás. A tanulmányban még egy dologgal elkezdtünk foglalkozni. Ez nem egy EU-s kérdés feltétlenül, de itt arról van szó, hogy hova, rabol, hova távozik a gyermek. Általában az elrabló anya vagy apa saját hazájába viszi a gyermeket. Most pedig Preteli asszony fogja a jogi elemzést megtenni. Grazie. Grazie. Dunque, il quadro normativo di riferimento è molto... Rendkívül fontos, és eh, rendkívül eh, bonyolult és heterogén a jogi keret. Leginkább a nemzetközi jog az alapvető forrás, de az európai jogot és a nemzetközi jogot egyszerre kell alkalmazni a bíráknak. A legfőbb eszközök jelen esetben, a szülői gyermekrablások esetében a 1980-as hágai egyezmény, egyrésztről a gondnokság gondviselés jogát, másrésztől pedig a látogatás jogát állapítja meg ez az egyezmény. A láthatás jogát. Tehát mindkét szülő jogait kodifikáljuk az egyezményben. A gondviselés joga jobban védett azonban, mint a láthatás joga. Probléma az is, hogy hogyan definiáljuk a gyermekrablást. Az egyezmény azt mondja ki, hogy attól függ, hogy gyermekrablásról van-e szó, hogy tiszteletben tartják-e a gondviselés jogát. Arra próbálok rájönni, hogy a per szerinti ország, vagy tehát az, azt próbálunk rájönni, arra próbálunk rájönni, hogy mitől függ a per kimenetele, hogy melyik országban folytatják, vagy hogy a szülő, az elrabló szülő abban az országban folytatja le a pert, ahol lakik. Nagyon fontos, hogy világosan lássuk, melyik volt az elrabolt kiskorú vagy elrabolt gyermek elrablás előtti lakhelye. az Európai Emberi Jogi Bíróságnak van egy ítélet gyakorlata, vagy esély gyakorlata arról, hogy a gyermeket visszaküldik-e az, az elrablás előtti országba, de rendkívül fontos az, hogy a gondviselés jogát tiszteletben tartsa. A hágai egyezmény nem szól arról, hogy nem, nem szól arról, hogy vajon a ratifikáló országok ezt tiszteletben tartják-e. És figyeljük azt is, hogy a gyermek elhelyezése, a gyermek hol léte, a gyermek érdekei nem csak egyetlen szülőtől függnek, tehát a gondviselő és a láthatási joggal élő szülő meg kell, hogy egyezzenek a gyermek lakhelyében. Fontos az is, hogy ne korlátozzuk a gondviselő vagy a láthatási joga rendelkező szülő szabad mozgási jogát. A láthatási joggal láthatási joga rendelkező szülő jogának reciprok joga az, hogy a gyermeknek is joga van ahhoz, hogy meglátogassák. Nos, megpróbáljuk a gyakorlatban látható az, hogy megpróbálják csökkenteni a szülők közötti pereket, nyilvánvalóan ezek ellent mondanak a gyermek érdekeinek. Az összehasonlító tanulmány, amelyen dolgozunk, és ugye nemrégében kezdtük el, két érdekes dologra mutatott rám, ezt szeretném most megosztani. A tagállamok hezitálnak, hogy a az illegálisan elrabolt gyermek automatikus vissza, visszajuttatását a lakóhely szerinti országba gyakorolják, ugye ez egy automatizmusnak kell, hogy legyen, vagy kéne, hogy legyen. A második dolog, ugye nem egyformán használják ezt a jogot a tagállamok, és leginkább ott használják ezt, ahol ez egyszerűbbnek tűnik. A vizsgált országokat, amiket először vizsgáltunk, számos reformprojektet fontolgatnak. Négy célkitűzés körül folynak a viták ezzel kapcsolatban, a, medit, a, a közvetítés szerepe megreformálandó, aztán a, a perek időtartalmát kell csökkenteni, az e- ezzel foglalkozó bírákat külön kell képezni, illetve az Európai Emberi Jogi Bizottság eset gyakorlatát föl kell jobban használni. Tehát, hogy a bírák megfelelő szakértelemmel hozzák meg az ítéleteiket. Ezek lennének az előzetes eredményeink. Ezeket mondom, nem véglegesen mondjuk el, még nagyon sok dolgot ellenőrizni kell, és eh, más tagállamok esetében is le kell folytatni a tanulmányt, hiszen még csak néhány országot vizsgáltunk meg. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, mi vagyunk hálásak eh, Pretelli asszonynak és Giancarlo úrnak. Nagyon érdekes prezentációt hallottunk. Nagy érdeklődéssel figyeltük. a probléma nagyon komoly, és biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament következő ciklusa foglalkozni fog ezzel nem csak jogi természetű problémáról van szó, hanem olyan problémáról, amely számos kérdést vet fel az, az jogokkal kapcsolatban az EU-ban. Nem csak a szülők alapjogaival foglalkozik ez, a láthatás jogáról, hanem a kiskorúak jogával is. Nagyon rövid, de tartalmas prezentáció volt ez, köszönjük szépen, nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk, és úgy gondolom, hogy foglalkozni fog még ezzel egészen bizonyosan az Európai Parlament. Tudomásul vettük a hallottakat, köszönöm. Fél hétkor kell lezárni a mai ülést, most még van pár percünk, addig Angelili asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönet a két szakértőnek. A szakértők sajnálatos módon igazat, vagy helyben hagyták azokat a gyanújainkat, amelyek már régóta megvoltak. A legutóbbi, legfrissebb adatok 2007-ből származnak a vállásokat illetően. Ezek 7 éves adatok. Azóta nyilván nem állt meg ez a jelenség, tehát továbbra is vannak vegyes házasságok, vállások, az emberek szabadon mozognak Európán belül, és sokszor nyilván a vegyes házasságokból gyermekek is születnek. Nincs tehát elég adat, és bár ez a tanulmány kiválóan rámutatott az adatok hiányára, valamit tennünk kell. Elemzésük azt is megmutatta, hogy még sok dolgot kell tennünk, sokat tennivaló, valójában nincsenek megfelelő eszközeink. Konfliktusos helyzetben nehéz, ezt meg, nehéz ezeket megoldani. Sokszor a szülő, az, azok a konfliktusok, amelyek két szülő konfliktusaként indulnak, két tagállam konfliktusává fejlődnek ki a különböző igazságszolgáltatási rendszerek között, stb. stb. Tehát a, a, az a veszély fenyeget minket, hogy a kiskorúak egy ilyen hatalmas konfliktus sorozat közepette találják magukat. A következő parlamenti ciklus során a parlament is és a bizottság is remélem foglalkozik ezzel, megerősítik a különböző tanulmányokat, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban össze lehessen hasonlítani, össze lehessen hasonlítani az, anyag, az adatokat. Úgy nem lehet megoldást találni egy problémára, hogyha össze se tudjuk hasonlítani ezeket az adatokat. Megfelelő jogi eszközöket kell találni, hogy ezt a problémát kezelni tudjuk. Én magam is közvetítő vagyok, ilyen nemzetközi gyermekrablásos esetekben legalább hetente egy kérelem érkezik hozzám. Ezek az apukák, anyukák nem tudják, hogy kihez forduljanak. Nincs semmilyen olyan bíróság, semmilyen olyan állam, semmilyen olyan állami intézmény, amely válaszol nekik. Ezek általában kétségbe esett, nagyon magányos személyek. És Elképzelhető, hogy már született őket támogató, nekik igazat adó bírósági ítélet, de képtelenek ennek erényt szerezni, és ennek bizony komoly hatása van a gyerekekre is. Április 15-én Strasbourgban lesz egy nyilvános, ülé, egy nyilvános ülés Redding asszonynal, és lesz, ott egy, lesz majd utána egy sajtóértek, sajtótájékoztató is. Ennek a tanulmánynak az első részét fogjuk akkor nyilvánosságra hozni. Köszönöm. Bauer asszony. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Úgy értem, hogy az európai elfogató parancsok számáról sincs információjuk, pedig nyilvánvalóan ezekben az ügyekben rengeteg van forgalomban. Én magam is tudok néhányról. Talán a jog kérdését is meg kellene nyitni, mert maga a meghatározás is meglehetősen furcsa, akkor, amikor a, arról beszélünk, hogy az anya elrabolja a saját gyerekét egy szintre hozva ezzel, mint hogyha egy idegen rabolná a gyereket, ugyanúgy gyerekrablásról beszélünk. Egyetlen egy problémára szeretném fölhívni a figyelmüket, illetve szeretném a véleményüket hallani. Nagyon gyakran előfordul, hogy egy problémás vállás kapcsán a nők, akik megkapták a gyerekről való gondoskodás jogát, egy hihetetlen csapdába kerülnek, ami végső soron a gyerek kárára van, azzal, hogy elválnak, a, a másik fél nem engedi, hogy visszautazzanak a saját országukba, az adott idegen, kvázi idegen országban nem találnak munkát, valami miatt nem kapnak szociális ellátásra is, teljesen egy, egy kiszolgáltatott csapdahelyzetbe kerülnek. Nem egy ilyen esetről tudunk. Tehát a, a kérdésem az, hogy való, valójában e, nincs terve az, hogy, hogy ezeket a csapdahelyzeteket megoldandó e, hozzányúljanak a hágai egyezményhez, mert az a lehetőség, amit most a hágai egyezmény nyújt az ilyen, ilyen helyzetek megoldására, az teljesen képtelenség. És az gyakorlatilag nem, nem is szolgáltat semmiféle megoldást ezekben az esetekben. Madame Guillaume. Oui, en complément, parce que j'ai trouvé effectivement que cette... Köszönöm szépen, igen, valóban ez nagyon érdekes volt ez a, ez a beszámoló, nagyon sok ellentmondás van a jog ezen területén, és jól értett ha jól értettem, nincsen túl sok információ, mert rendelkezésünkre áll, de mégis hát ez olyan helyzetek alakulnak ki, amelyek kifejezetten fájdalmasak szülők részére is, és meg kellene vizsgálni ezeket az elemeket, melyek a legjellemzőbb e- esetek, melyek azok a tagállamok, amelyek a leginkább érintettek ezekben a helyzetekben, eh, ahhoz, hogy megfelelő megoldást találjunk. Nem igazán ismerjük az adatokat ezzel kapcsolatban, de talán tudnak valami megközelítőleges adatot adni arra, hogy hány gyereket érint ez? Eh, jó, most akkor visszaadom a szót itt az előadóinknak. Tessék, venni a szó. Preteli asszony. Ehm, grazie. Köszönöm szépen. Megköszönöm a bátorító szavakat. Folytatni fogjuk természetesen a tanulmányt. Egyetértek én is azzal, hogy nem megfelelő terminus a child abduction, gyermekrablás. A, szerintem, hogyha egy szülő rabolja el a saját gyermekét, akkor azt nem lehet összehasonlítani azzal, hogy egy harmadik személy, tehát egy idegen rabolja el a gyermeket. Nem feltétlenül rossz az, hogyha egy szülő elviszi külföldre gyermekét, szülői hivatását ilyen képen gondolja elvégezni, de ez nem egyenlő a gyermek rablással, vagy az ember rablással. Jó lenne, hogyha a terminológiában is kis, kis reformot hajtanánk végre, erről mindenképpen el kéne gondolkodni. Aztán szabad mozgás és a szabad, mozg, a szabad mozgás korlátozása vajon hogyan történik. Jelenleg is vizsgáljuk, és, vizsgáljuk még ezt a, ezt a kérdést, ezt a problémát. Jelenleg még nem mondanék erről semmit, ha lehet. Talán csak annyit, hogy akkor is, ha egy vállás után egy vegyes házasság, ugye, egy vegyes házasság vállással végződik, és gyakorlatilag egymás túszává válnak a szülők, még ilyen esetben is az úgynevezett gyermekrablást lehet indokolni azzal, hogy a gyermek érdekeit leginkább ezt szolgálja, de sajnos ilyen esetben is meg kell egyezni a két szülőnek. az adatokat illetően, mely országokat érint ez a jelenség. Itt is megvárnám a végeredményt. Kell egy összehasonlító tanulmány, hogy melyik országok az legérintettebbek, hol vannak egyáltalán adatok. Az a baj a statisztikai adatokkal, hogy a családjog az e- legutóbbi években nagyon bonyolultá vált, nem minden együttélést regisztrálnak. Nyilván a szülői rablás nem csak azokra vonatkozik, akik hivatalosan együtt élnek, vagy össze vannak házasodva, hanem egyéb esetekre is. És nem feltétlenül kapcsolódik mindez ahhoz, hogy a két szülő eltérő állampolgárságú, elképzelhető, hogy a két szülő ugyanolyan állampolgár egy, bizos, egy bizonyos tagállammal lakik, de aztán a vállás után az egyik szülő megismerkedik egy másik tagállambéli új partnerrel, és abba az országba távozik a gyermekkel. Karen úr? Igen, most említette, eh, hogy meg kellene vizsgálni, hogy vannak a statisztikák arra vonatkozóan, hogy hány gyerek van ilyen helyzetben az vállásokat követően. Az eddigi kutatásaink alapján nem találtunk olyan országot, amelyben külön meghatároztak volna a vállások során, hogy a gyermekek is involválódtak ebbe a helyzetbe, vagy nem, vagy gyerekeket is érinte ez a vállás, vagy nem a különböző tagállamokban különbözőképpen gyűjtik az adatokat, de úgy látszik, hogy eddig, úgy tűnik számunkra, hogy eddig nem um, tértek erre ki külön a bíróságok, ami a mi munkánkat nem egyszerűsíti. Köszönjük. Valamit szeretne még hozzátenni? Nem? Köszönünk. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk. Kár, hogy a parlamenti ciklus végén kerül ez szóba, mert tényleg nagyon érdekes lenne ez a téma. Mindenkiben megmozgatott valamit ez a prezentációt. Fontos az, hogy összehasonlítsuk a tagállami helyzetet. Nyilván eltérő a tagállami helyzet. bizony el, kellene, el kellene még mélyíteni azt, hogy a tagállamok mennyiben tesznek eleget a különböző nemzetközi szerződéseknek, a gyermeke, a kiskorúak védelméről szóló jogszabályoknak. De érdekes a terminológiai felvetés is, valóban gyermekrablásról van-e szó. Gyakorlati megoldások kellenek amelyek megköz, megkönnyítik a szenvedő európai polgárok életét. Köszönöm szépen! Jó lenne, hogyha ezt az összehasonlító jog svájci intézetét kicsit jobban ismernénk, de majd megnézzük a honlapjukat. Megnézzük, mivel foglalkoznak. Köszönöm szépen! Ennyit mára! Következő ülésünk április 10-én lesz, ha jól mondom, itt Brüsszelben lesz, tehát a következő ülés. Köszönöm.